Cominciamo, cominciamo i nostri lavori. Kezdjük meg a munkát. Az Európai Parlament elnökét köszöntöm körünkben, Buzek urat. Megköszönöm, hogy ellátogatott ide. Buzek úr korábban 5 évig tagja volt az elmúlt parlamenti ciklusban ennek a szakbizottságnak, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy viszont láthatom. Megadom, most rögvesnék ki a szót, hogy beszámoljon az úton az Európai Energia Közösség felé című témáról. Ez egy rendkívül érdekes projekt, hiszen az integráltabb energia a közösség mindenki számára nagyon fontos. Át is adom a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony! itthon érzem magam. Örülök, hogy ismét az ITRE szakbizottság körében szólhatok önökhöz. Az elmúlt öt évet itt töltöttem a szakbizottság sorai között, majdnem minden ülésen megjelentem, ez már sajnos nem lehetséges, nem érek rá. Már majdnem egy éve vagyok a parlament elnöke, már. És remélem, hogy amikor letelik a két és fél éves időszakom, akkor visszatérhetek ide. Most egy nagyon fontos témáról szeretnék beszámolni. Fontos ez az Európai Unió jövője szempontjából. Először itt, az itt révén az én szakbizottságom előtt szeretnék erről beszámolni. a politikai elképzeléseket is útjára lehet indítani. Ez egy politikai elképzelés, egy politikai előre lépésről van szó, hiszen az energia közösséget így kívánjuk elindítani részletekbe menő vita nélkül. Eddig ez történt. Most azt szeretném megkérdezni, hogy önök hogyan vélekednek erről a projektről jót tesz ez a közösségnek, avagy inkább az intőjeleket látják. Először is tehát az önök véleményét szeretnék erről, szeretném erről hallani. Ahogy bizonyára tudják, a szén és acél közösség szerződése imáron érvényét vesztette. Talán az energia közösség, európai Energia Közösség hasonló lesz, mint a 60 évvel ezelőtt megszületett cél és a célközösség. Azt hiszem, nagy apáink, dédapáink el se tudták volna képzelni, hogy létrejött Európában a szél és acél közösség. Gondoljunk bele ebbe, ilyenre még nem volt példa korábban Európában. Úgy vélem, hogy most annak érkezett el az ideje, hogy olaj, földgáz, innovációs, komplex energiaközösségét alakítsunk ki. Aztán a nukleáris kutatások területén is szükség van egyfajta közösségre, ez létezik, és az mindannyiunk számára pozitív lehet. Az Európai Bizottság sokat tesz ezen ügy érdekében. Ötinger úr úgy nyilatkozott, hogy az első prioritás a létező kutatási tervek megvalósítása. A második energiacsomagot sem sikerült még megvalósítani, nem is beszélve a harmadikról. Sok gondot kell még megoldanunk. Nem világos az számunkra, hogy a harmadik közösségi csomagnak miként is kéne kinéznie. A bizottság szándékában áll, hogy a 2020-as cselekvési tervet benyújtsa, az energiainfrastruktúráról szóló stratégia, a nukleáris hulladék, az e- energia, az energia hatékonysági stratégia második része, ezek mit fölmerültek. Aztán a földgázszolgáltatás fenntarthatósága szintén fölmerült az idei márciusi második plenárison, és néhány hónap ezelőtt ön, önök is megszavazták ezt a anyagot. Még egyszer szeretném leszögezni azt, hogy az energiaforrásaink itt az Európai Unióban korlátozottak és egyre nagyobb a versenyhelyzet a világ más részeivel. Mindannyian szeretnénk hozzájutni az egyre kevesebb mértékű energiaforráshoz, az egyre fogyatkozó energiaforrásokhoz. Európai európai, arra van szükség, hogy európai módon fogjunk össze, európai szinten fogjunk össze, hiszen hogyha a tagállamok külön-külön próbálkoznak, akkor nem elég erősek. Föl kell vennünk a harcot, mégpedig együttesen Kínával, Indiával, Brazíliával. Tehát a tagállami problémákat így is le tudjuk győzni. Aztán gondjaink vannak az Európai Unión kívüli eh, energia eh, gondokkal. Lehet, hogy az európai polgárok nem tudják, nem értik a geopolitikát, de az bizonyára saját bőrükön érzik meg, amikor kikapcsolják a fűtést. Úgyhogy mindenképpen együttesen kell megoldani ezt a problémát. Ez sokkal könnyebbé teszi a feladatot. Természetesen a koordinációt erősebbre kell fogni, szörösebbre kell fogni, az energiaforrásokat, sokféle, sokféleségét haszon, hasznosít, illetve sokféle energiaforrásra kell helyezni a hangsúlyt. Nagyon fontos az, hogy megújuló energiaforrásokat vonjunk be nagyobb mértékben, és mindezen területeken kutatásra van szükség. Nagyon kevés közösségi, kutatási alap van, vagy innovációs alap. Azt hiszem, talán ezt kéne megváltoztatni. Az új közösségi kutatást, innováció, technológiát csak ilyen közösségi alapokkal lehet megvalósítani. Nagyon fontosak még az energiahálózatok összekapcsolódási pontjai. Hogyan is lehetne mindezt, mindehez hozzáfogni? Először is az energiahálózatok területén kell a koordinációt szorosabbra fogni. Új energia alapot kell megalakítani, amely a stratégiai energia terveket dolgozzuk ki. Ez az alap még nem jött létre. Fontos lenne ez. Illetve földgáz vásárló, vásárló csoportok létrehozása is fontos lenne. Ez mit jelent ez a közös csoport? Így. Ez azt jelenteni, hogy nem 27 kétoldalú tárgyalásra lenne szükség földgáz ellátás biztosítása érdekében, hanem egyetlen tárgyalási folyamat alatt meg lehetne ezt tartani tehát a külső ellátókkal, így módon közösségi szinten lehetne tárgyalni. Illetve sokat segítene ez a tagállamok közötti földgáz és kőolajáramlásnak is. Illetve nagyon fontosak lesznek a tároló kapacitások, a tároló infrastruktúra is. Ezt jogi szempontból nem, lehet, nem lesz egyszerű létrehozni, hogyha elolvasok a Lisszaboni szerződést, akkor az energia szolidaritás kérdése felmerül ott. Ez egy elég újszerű megfogalmazás, és az energiára részletesen kitér a Lisszaboni szerződést. Bármilyen megoldást is találunk az energia problémára, az enne- Európai Energiai Közösségnek lehetőséget kell biztosítani minden tagállam számára, hogy csatlakozzon ehhez a közösséghez. Elképzelhető, hogy egy kis csoportnyi tagállam kezdi el ezt a közös munkát. Természetesen jó lenne, hogyha együttesen kezdenék el mindannyian, de elképzelhető, hogy ez nem megoldható. Így aztán kilenc tagállam együttműködésével is létrejöhet ez a közösség. Végül szeretném azt elmondani, hogy ennek milyen három fő előnye lenne. Méretgazdaság, ez az első. Nemrégiben érkeztem haza Kínából, és ott aztán rájöttem arra, hogy mi is a méretgazdaság, az ez nagyon plastikusan megmutatkozott. Ezt mi is ki tudjuk alakítani, hogyha egységesek vagyunk az energetikai kérdésekben, hiszen itt 500 millió lakos, lakost próbálunk ellátni, akár jobb eredményt is érhetünk el, mint a kínaiak. Második dolog. Ez a közösség segíthet abban a tagállamoknak, hogy a rendkívül drága energia infrastruktúrába befektessenek, beruházzanak. Illetve nagyobb jogbiztonságot teremthet ez az energetikai társaságoknak, vállalatoknak. Hosszú távú jogbiztonságra gondolok. Egy ilyen nagy léptékű piacra sokkal szívesebben fektetnének be, ruháznának be. Illetve a kutatási fejlesztési kérdésekben is sokkal könnyebben lehetne a kutatásba és fejlesztésbe is könnyebben, is könnyebben lehetne alapokat szerezni, és versenyképesebbek lehetnék a nemzetközi piacon. Meg kell említenem a atomenergiát is, hiszen atom kutatások is fontosak. A harmadik előny, egyfajta kereskedelmi blokk erejével ruházna fel minket ez a közösség. Lehetővé válna az, hogy a földgázt és a kőolajat együttesen, közösen szerezzük be. És így olcsóbban hozzájuthatnánk az energiahordozókhoz illetve az energiához. Ez tehát a gazdaságunk versenyképességét növelne. Nagyon nagy előny ez. Lenne még néhány észrevételem az EU-Kína kapcsolatok témájában. Ha gondolják, akkor ezt majd a találkozónk végén mondom el, hogy nehogy összekeverjük a témákat, az Európai Energiaközösséget, illetve az EU-Kína kapcsolatokat. Kínával és az Egyesült Államokkal való kapcsolatunkat mindenképpen meg kell beszélni energetikai szempontból is, illetve az USA-val kapcsolatban együtt kell működnünk éghajlatváltozás témájában. És tudjuk, hogy az éghajlatváltozást okozó gondok 80%-a az energia, energiával kapcsoló, kapcsolatos. Nagyon fontos lenne ezért tehát az együttműködés ezen partnerekkel. Ha gondolják, akkor majd a mai eszmecsere végén beszélnék erről. De most a lényegről beszéljünk, az energiaközösségről. Önök hogyan vélekednek erről? Köszönöm. Grazie al Presidente per... Köszönöm szépen, elnök úr, Megköszönöm, hogy itt az ITRE-ben beszélt erről a projektről először. Most eszmecsere következik, már többen is feliratkoztak a hozzászólók listájára. Mindenkit arról kérek, hogy próbáljanak lényegre törően fogalmazni. Encsúr nyitja meg a sort. Köszönöm szépen. Lui trebuie să mărturisesc că este a doua oară când uh, uh ascult uh, aceste idei ale dânsului. Prima oară s A második alkalommal történt, hogy uh, Spun că egy eh, legutóbb egy csúcs találkozón hallottam Jerzy Buzek urat ebben a témában nyilatkozni. Véleményem szerint nagyon sok kérdőjel merül fel ezen projekttel kapcsolatban, Felmerül a kérdés, hogy az Európai Unió tagállamai megértik-e azt, hogy kizárólag szolidáris módon lehet megoldani ezt az energetikai problémát. Én nem vagyok erről meggyőződve, hiszen a úgy gondolom, hogy eh, a pénzügyi érdekek eh, mindig is eh, előrébb lesznek majd, mint a szolidaritás. Ennek azonban meg kell próbálni ellenállni. A nagy energetikai multinacionális cégek problémáját hogyan lehet megoldani? Hogyan lehet hogyan lehet nekik elmagyarázni, hogy mit jelent a szolidaritás, hogy miért lenne erre szükség? Azt gondolom, hogy az energetikai problémát úgy kell megoldani, illetve a közösséget úgy kell létrehozni, hogy az mindenkinek jól legyen. Ez különösen igaz a válság idején. Hogyan lehet a fogyasztókat, a lakosságot megvédenünk? Hogy, hogyha létrejön az Európai Energiaközösség, akkor valószínűleg az energia árak is azonosak lesznek Európa szerte, de mások, más lesz az életszínvonal az EU különböző országaiban. Vajon lehet-e ilyenkor támogatásokat folyósítani a rászorulóknak? Egy nagyon szép gondolat az Európai Energia Közösség létrehozása. Közösségi befektetők, beruházók lennének. Létrejönne a közös kutatási, energiakutatási alap. De legyünk realisták. Vannak olyan tagállamok, amelyek rászorulnak az energia, az energia importra, úgyhogy gondolkodjunk el ezen ilyen szempontból. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nagyon sokan kértek szót. Azt hiszem, azt a módszert követjük, hogy meghallgatunk öt kérdést, és ezekre válaszolok együttese Elnök, akár többet is. Bácsi Tisz, képviselő következik. Ačiū, gerimo pirmininkė, gerimas prezidentė. Elnök asszony, elnök úr. Senki nem mondja kétségbe ma, hogy az energiapolitika, az európai energiapolitika erősebb koordinációra szorul. Közös szabályokra van szükség, amely minden ország vonatkozásában kötelező érvényű. Azt gondolom, hogy a kívánságaink helyén valóak, egységes pozícióra törekszünk a tárgyalásaink során. Fontos volna koordinált módon megvásárolni az energiát, az erőforrásainkat pedig biztosítanunk. Jó célkitűzések és jó kívánságok, tehát azok, amelyek a birtokunkban vannak, de ma azt kell mondanom, hogy kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy az első szakaszban az energia közösség felé vezető úton csak kilenc ország csatlakozott a folyamathoz, és a többi ország majd csak akkor csatlakozik, hogyha kész lesz erre, hogyha hajlandó lesz. Összefoglalva tehát megint csak hiányzik a szolidaritás. Ezért vannak kétségeim, hogy nem abba az irányba haladunk hogy megint kétsebességes Európát hozunk létre, és egyfajta jobbak klubját hívjuk életre. Ugyanis, hogyha ez így lesz, akkor nem lesznek azonosak az esélyek, a lehetőségek, és nincs szolidaritás. Azt gondolom, hogy a gazdasági szempontból gyengébb országok, többek között a balti államok fogják ezt megszenvedni. A strukturális és pénzügyi lehetőségek hiányában nem fognak tudni csatlakozni az energiaközösséghez. Ezért azt gondolom, hogy egységes és világos válaszokra van szükségünk, arra vonatkozóan, hogy hogyan is nézzen ki ez az energiaközösség, és Európát nem szabad felaprózni. Köszönjük szépen, Rübik képviselő. Köszönöm szépen Buzek elnök úrnak. Gond, azt hiszem, hogy jó időben ismerte fel a problémát. Európának az energiapolitikában egyfajta függetlenséget kell kivívnia, de ütörő szerepet is kell vállaljon globális szempontból mint ahogyan mindig a szerződések esetében ugye ezeknek a finanszírozásáról is tárgyalunk. És egy nagyon fontos momentum ebben az, hogy a CO2 aukciókból egyfajta modellt vezessünk le a szerződésekre vonatkozóan. Hiszen a CO2 értékesítésnél Tudjuk, hogy a foszilis energiákra vonatkozóan vannak szerződéseink, és ezért a foszilis energia előállítása, illetve felhasználása hatékonyabban kerülhetne megvalósításra. Az is nagyon lényeges, hogy az energiával kapcsolatos eljárásoknál a, az engedélyezést is európai szintre emeljük, földgáz és kőolaj vonatkozásában is, hiszen akkor minden egyes lehetőség vételével a lehető leggyorsabban tudnánk pontot tenni a folyamat végére. Az Euratom szerződés új, tulajdonképpen egy második pillére van szükség, amely biztosíthatja, hogy az Euratom nem csak egy részről, Európa részéről kap támogatást, hanem más régiók is egyenlően kerülnek kezelésre. Tehát legyenek finanszírozási lehetőségek, de más energiatermelési módozatok, illetve elosztó hálózatok vonatkozásában is legyenek biztonsági keretek. És úgy gondolom, hogy erre a továbbiakban is nagy hangsúlyt kell fektetnünk a bizottságon belül. Köszönöm szépen, mondja Grosztet asszony. Köszönjük, elnök úr, hogy eljött ide hozzánk, hogy ezeket a fontos kérdéseket megvitathassuk. Két nagy problémát látok, amelyben osztoznak az európaiak. Egyrészt az energiaforrások megválasztása, kiválasztás és a piacszabályozás. Az energiaközösség projektje, hát ezzel kapcsolatban ki kell emelni, hogy az árak folyamatosan nőnek, a fogyasztók ezt problémának élik meg, akár ipari felhasználókról, akár privát háztartásokról legyen szó. Az energia árak továbbra nőnek, és mindkét irányban nagy változásnak vannak kitéve, akkor ez nyilván nem helyes. Aztán az energiamix. Hogyan is magyarázzuk el a fogyasztónak, hogy hogyan is áll össze egy-egy ilyen energiamix. Hogyan lehet például atomenergiát a szél erőművekből előállított árammal, vagy szénel előállított árammal ö, meggyőzni, hogy ezáltal majd megtakarításokra tehetünk szert. Hasonlóképpen kérdés az is, hogy a nemzetközi ügynökségekkel mi a helyzet, a privát vállalkozásokkal kapcsolatban, hogyan lehet konzorciumokat alkotni, ki lesz ezeknek a tagja. Ezek mind-mind nyitott kérdések. Azt is el kell mondanom, elnök úr, hogy természetesen szeretném önöket támogatni a, az ambiciózus projekttel kapcsolatban, de vannak nyitott kérdések. Kárvája asszony. Thank you very much. Thanks, President. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm az energiával kapcsolatos kezdeményezést, ez egy nagyon fontos téma. Az Európai Unió rendelkezik egy eh, energia és éghajlati csomaggal, és annak idején eh, az energiát még nem kapcsoltuk bele ebbe a csomagba, de mégis sikerült egy olyan stratégiát kialakítani, amelyen minden tagország egyet tudott érteni. Az első kérdésem a következő, a meglévő stratégia nagyon sok jogalkotással hogyan kerül majd bele az energiaközösségről szóló kedve, kezdeményezésbe. Tudnál néhány szót szólni arról, hogy mi az előnye annak, hogyha bizonyos tagországokat vonunk ebbe bele. Ön említette azt, hogyha a tagországok készek, Tudná néhány szót szólni arról, hogy mit jelent a felkészültség fogalma? Hajlandóak-e? Ez azt jelenti, -e, hajlandóak bekapcsolódni az energia és éghajlati stratégiába? Ezt jelenti-e a felkészültség? A harmadik kérdésem a jogalapról a kezdeményezés kapcsán szeretnénk még többet hallani, és két pont nagyon pozitív, egyrészt a finanszírozás, azt gondolom, hogy eh, ez hozzásegíthetne tagországokat abban, hogy az infrastruktúra megújításához szükséges több finanszírozást megkapják. A második pont pedig, ami nagyon fontos, hogyha Hogyha ezt az európai iparhoz kapcsoljuk, akkor nagyon fontos ez a link, és ön ezt megemlítette. Azt gondolom, hogy ön a kezdeményezésében stratégiai szerepet tölthet be. Köszönöm. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy a jelen stratégiát, a meglévő stratégiát hogyan fogja ön bevonni a kezdeményezésébe. Nagyon sok kommuniké, jogalkotási anyag és cél van előttünk. Egy egész csomag, az energia és éghajlati csomag. Köszönöm. Il collega Jadot eh, conclude questa prima... Jadot kollégának adom meg az, utolsó, az első körben utoljára szót, és utána Buzek úr válaszol majd a felvetésekről. Hát, Köszönöm szépen, elnök asszony. Megtiszteltetés számunkra, elnök úr, hogy itt van az ülésünkön, és ez nem is szokványos. Meg szeretném kérdezni azt, hogy ön milyen funkcióban van itt jelent az Európai Parlament elnökeként, -e, vagy e, az igazgatói tanács tagjaként? Az Európai egyesülés igazgató tanácsának tagjaként. Ezt szerettem volna megtudni. A második pont. Ön megemlítette annak a jelentőségét, hogy mennyire fontos kutatáshoz eszközöket gyűjteni. Kevés az eszköz, nem elégséges, éppen ezért nagyon fontos az innovációhoz összegyűjteni a szükséges európai finanszírozási összegeket. A mostani időkben mindenki jól tudja azt, hogy a közpénzek mennyire szűkösek, és ő nem értek önnel teljes mértékben egyet. Ön azt mondja, hogy mindenféle típusú energiát támogatni kell, az olajat, a nukleáris energiát, a megújuló energiaforrásokat, annak érdekében, hogy széles skálában rendelkezzünk. De ha az embernek korlátozottak a rendelkezésre álló eszközei, akkor ezzel kell boldogulni és a prioritásokat rögzíteni. Az ITER dosszié kapcsán kiderült az, hogy az európai hozzájárulás milyen kell, hogy legyen. Ez megkétszereződik 2,7-ről 5,3-re. A termelési költségeknél, a gyártási költségeknél igaz ez. Hogyha az ITRE tanácsnak ezt a követelését teljesítjük, tehát több mint 1 milliárd eurót kapnak 2013-ig, akkor ez több mint kétszerese annak, mint amit a megújuló energiaforrások kapcsán előirányostunk. Azt gondolom, hogy kiegyensúlyozott helyzetet kell teremteni, vagy pedig más prioritásokat kell megállapítani, például megtakarításokat a jövőben. Most megadom a szót az elnök úrnak, hogy az első kérdés blokkra válaszoljon. Miután nem minden kolléga volt itt az elején, elmondom azt még egyszer, hogy nagyon örülünk annak, hogy ez elnök úr először ide hozzánk a szakbizottságba látogatott el, hogy ezt a projektet, ezt a programot itt bemutassa nekünk. Úgyhogy ezért mindenképpen hálásak kell neki lenni. Hálásaknak kell neki lenni. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm szépen a megjegyzéseit. Természetesen nem tudok reagálni az összes felvetett kérdésre. Ahogy említettem, ez a vita kezdete pusztán, és azt gondolom, hogy vannak hasonlóságok, összevetve mindazzal, ami az elmúlt évszázad 80-as éveiben történt a belső, az egységes belső piac kapcsán. Komolyan elkezdtünk gondolkodni a belső piacról a 80 es években, a 90-es évek elején, és Utána megváltozott a hozzáállása, az egységes belső piacon a hangulat is. Mindössze három-négy évvel ezelőtt megváltozott minden, és Jacques Delors kezdte annak idején ezt a munkát. Tehát vannak hasonlóságok. Elhangzottak nagyon konkrét kérdések, és én ezeket inkább külön válaszolnám meg, és remélem, hogy ezzel pontos választ tudok majd adni. A legfontosabbakkal kezdeném a gazdasági ügyek és a polgárok, illetve az, hogy ők mit várnak, mire van szükségük. Természetesen a méret gazdaság nagyon fontos, és a mérettel tisztában vagyunk. Sokkal többet tudunk még megtenni, és a költségeket csökkentenünk kell. Tehát, hogyha így tekintek erre a témára, akkor a válasz a következő. Jó eredményeket kell várnunk, és hogyha a fogyasztókra gondolunk, akik nem rendelkeznek az ellátás biztonságával, legalábbis néhány tagországban nem mondható el, hogy megvalósul az ellátás biztonsága, akkor ez nagyon fontos. A jól működő egységes belső piac a válasz az ön kérdésére. Nagyon sok problémánk van ennek megvalósításával, a második és harmadik energiacsomaggal. Az integrált és intelligens hálózatok pedig segíthetnek a cél megvalósításában. Grosztett asszony feltette egy kérdést az árakra vonatkozóan. Ez nem azt jelenti, hogy az árak ugyanazok maradnak, hiszen az egységes nyitott belső piacon nagyon sok termék esetében nem ugyanazok az árak vannak érvényben, de lehetőség van arra, hogy az összes problémát, amely az energia területét e, érinti, ezeket közösen kezeljük. Számomra a kulcsfontosságú döntő ügy a technológia számára létrehozandó közös alapok. Az árak és a technológiától függenek. Például, ha mi sokkal szélesebb körű fejlesztéseket akarunk megvalósítani, illetve nukleáris energiát szeretnénk használni, akkor ha ezt összefogjuk, több tagországban olcsóbbak lesznek az árak. Mások es- más esetekben használjuk a napenergiát, a szélenergiát, de a technológia területén az eredményeket össze lehet gyűjteni, és a befolyó összegeket közös innovációkra és kutatásra lehet felhasználni. Ez egy következő lépés. Azután, hogy az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet felállítottuk, illetve van nyolc keretprogramunk, kutatási és fejlesztési keretprogramunk. Néhány év múlva kezdjük ennek megvalósítását, három év alatt fogjuk tudni megvalósítani, és ha még egy lépéssel tovább megyünk, akkor biztos vagyok abban, hogy a pénzt sokkal hatékonyabban fel lehet használni. Balcsitis kollega is felvetett egy kérdés. A közös tárgyalási pozíció kialakítása. Említette azt a kilenc országot, amelyek a kezdetektől fogva részt vesznek. Számomra ez nem lenne jó megoldás. Én azt válaszoltam, hogy minimálisan kilenc ország szükséges a megállapodáshoz, de szempontom szerint nem jó ezeknek a különválasztása. Mindjárt válaszolni fogok arra, hogy mit jelent mindez jogi szempontból. Négy ilyen van. Természetesen a Lisszabon szerződést módosítani lehet. Ez nagyon nehéz lesz, és el sem tudjuk képzelni azt, hogy mennyire. Ezt a megoldást törölnünk kell. A második megoldás – a megerősített együttműködés. A legjobb módja ennek a Lisszaboni szerződés értelmében a megerősített együttműködés lenne, és minden európai tagország európai energia közösséget szeretne, és jelentős politikai támogatást ennek a gondolatnak. Legalább kilenc közülük, de szerintem ez nem lenne jó megoldás, a 27 tagország támogatására van szükség a megerősített együttműködés keretében, és a jogászok ezzel már foglalkoztak. A Lisszaboni szerződés eh, hatájait illetően az új energiához kapcsolódó együttműködés egy ilyen lehetséges megoldás. És fontos, hogy a jogászok is megvitassák ezt a témát. Mindenre lehetőség van a jelenlegi Lisszaboni szerződés alapján. Adhok átmeneti jellegű megállapodások is elképzelhetőek, nem hosszú távúak, hanem rövid távúak. Bizonyos speciális politikai területekre korlátozva, Fontos tisztázni azt, hogy mely területeket szeretnénk ebbe bevonni. Ez egy nagyon jó kérdés volt. Az is megoldás lehetne, hogy csak bizonyos területeket vonunk be ebbe, nem az összeset. Kedves kollégák, ez a vita kezdete, az önök kérdéseit írásban is meg fogom válaszolni, és információt fogok ezekről küldeni. Most kezdtük el ezt a vitasort. Rübik kolléga felvetésére reagálva. A fosszilis energia felhasználása és termelése hatékonyabb módon. Ez természetesen nagyon fontos, különösen az ön országában. Szerencsére önöknek ezzel nincsen nagyon nagy problémájuk, de általában véve ez egy probléma a legtöbb ország számára. Vannak olyan országok, olyan országok, amelyek nem is használnak fosszilis energiát, éppen azért, mert nekik kollektív vonzásai, vonzatai vannak. Tehát az összes lehetséges opciót figyelembe kell venni. Az Euratom egy nagyon jó példája ennek a típusú együttműködésnek, különösen a kutatás területén. Van egy kérdésem illetve Grosztett asszony feltett egy kérdést. A források jelentik a probléma egy részét, és a piaci szabályozás a probléma másik eh, részét. A piac szabályozása ezt a második és harmadik energiacsomagban próbáltam megoldani. Lehet, hogy politikai támogatásra, ösztönzésre van szükségünk, hogyha az összes tagország az Európai Parlament és a Bizottság segítségével arról dönt, hogy előre szeretnénk lépni a közös piac szabályozásával, azért, hogy eh, könnyebben hozzáférhessünk az energiához, például azzal, hogy csökkentjük az árakat, mint ahogy említettük, ennek lesznek hatásai, illetve fel kell vetni azt a kérdést is, hogy hogyan lehet meggyőzni az összes tagországot arról, hogy ebbe az irányba tartsanak. Három fő lehetőségünk van. Hogyha megerősítjük az együttműködést az energiahálózatok kapcsán, akkor ez mindenki számára pozitív lehet, hiszen mindenki jobban megérti a közös alap létrehozása a kutatásokhoz, azt gondolom szintén minden tagország érdekében állna, illetve a gáz és az olaj beszerzése. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára nehéz kérdés, hogyha hajlandóak vagyunk ezt elindítani. Egyelőre csak vitázunk, és a problémáról külön egyeztetünk, külön választjuk ezeket. Azt is meg lehet oldani, hogy az összes problémát a szomszédainkkal együtt és a az energiaszállítókkal együtt vitatjuk meg Európai Unióként. Ha ezt sikerülne elérni, akkor ez óriási előrelépés lenne. Nem gondolom, hogy ez lehetséges egyébként, de ha ezt mégis sikerülne megoldani, ez óriási előrelépés lenne. A meglévő stratégia, illetve mindaz, amit eddig sikerült kidolgozni, az új energia közösségről szóló kezdeményezéshez is kapcsolódik, és ez nem jelent problémát, hiszen vagy közös piac kidolgozásán, megvalósításán fáradozunk. Remélem, hogy az összes tagország be tud ebbe kapcsolódni, a jogalap szempontjából négy lehetőség van, mint ahogy említettem. Az első lehetőség abszolút kizárva, a Lisszaboni szerződés módosítása lehetetlen, de a három további opció azt gondolom lehetséges megoldás a finanszírozást illetően. Természetesen az infrastruktúra finanszírozása, illetve a kutatás finanszírozása nagyon fontosak, és hogyha összefogunk, akkor ezeket sokkal könnyebb megoldani. Az energiaipar versenyképessége globális szinten hiszen ezt globális szinten kezdjük, nem csak az Európai Unióban, akkor nagyon fontos lenne számunkra együttműködést megvalósítani Európában, és fontos, hogy globális szinten versenyképesebbek lehessünk. Azt gondolom, hogy ezzel megválaszoltam az öt kérdést. A prioritásokra visszatérve, itt nem csak döntésről van szó, hiszen egyelőre ezekről még egyáltalán nem született döntés. Én pusztán javaslatokat említettem. Természetesen ezek közül néhány sokkal kényelmesebb az összes tagország számára, mint például a hatékonyság, ugye megújuló energiaforrások. Tudjuk azt, hogy ezek a kérdések minden tagország számára ugyanolyan kulcsfontosságúak. Az új technológiák egy további téma, ezzel nem kezdtünk el foglalkozni, illetve a széndiokszid megkötése és tárolása. Három speciális installációt szeretnénk finanszírozni, illetve az Európai Unió ezeket részben finanszírozni fogja. Tehát bizonyos területeken már elkezdtük a munkát. Elkezdtük az együttműködést, mégpedig szoros együttműködést. De nem tudunk mindent megoldani. És egy nagy politikai eltökéltségre, ösztönzőre és támogatásra van szükség a közös fellépések esetében az energia területén. Azt gondolom, hogy az Európai Energiaközösség létrehozásának ez lenne a legalapvetőbb feltétele, és ezáltal az európai piacot eh, érintő problémák megoldása is részben könnyebbé válna. Ez pedig nagyon fontos az európai polgárok számára. Fontos az árak kérdése, illetve az ellátás biztonsága, illetve a környezetvédelem. Ez a három tényező jelentős. Kedves kollégánk, ha minden kérdésükről mélyen el tudnék gondolkodni, el fogok róluk gondolkodni, és írásban el fogom juttatni őket önökhöz. Egyelőre a nyílt vitát folytatjuk. Köszönöm szépen, még kilencen jelentkeztek szóra. Mindenkit arra kérek, kedves kollégák, hogy amennyire csak tudnak, lényegre törően fogalmazzanak. Lott Turmes következik. Turmes úr, minden tiszteletem az öné, de az elképzelései két kicsit kuszák. Pontosan milyen mandátummal jött ide? Az ön, ön a személyes vélemények mondja el? Vagy a Notre Europe egyik vezetőjeként? Ki hatalmazta fönt a, fel önt arra, hogy erről előadást tartson? Mi is itt a háttér? Belsőpiaci jogszabályokkal, hatékonysági jogszabályokkal, megújuló energiaforrásokról, földgázról szóló jogszabályokkal foglalkoztunk, tehát rengeteg jogszabály és lehetőség van a birtokunkban, hogyha a hatékonyságot előre akarjuk mozdítani, erre lehetőség van. 10-12 jogszabály is szól erről. A megújuló energiaforrásokról. A szerződésben is, a szerződés is minden lehetőségért megad nekünk erre. A belső piacok kapcsolatban a harmadik csomagot éppen most zártuk le, aztán a földgáz ellátás biztonságát is tárgyaljuk mielőtt ilyen hangzatos ötleteket dobnánk fel, talán meg kéne azt vizsgálni, hogy hogyan is kapcsolódnának ezek a kérdések, vagy hogyan viselni Európa e, ezeket az új gondolatokat, hiszen már nagyon sok szerződésünk van, nagyon sok jogszabályunk van. Talán akik nem olvasták el az eredeti jelentést, erről szóló jelentést, azok most megtehetnénk. Buzek úr, meglep, hogy olyan kijelentéseket tesz, amelyek egyáltalán nem olvashatóak a jelentésben. Ez lenne mindennek az alapja, ez a jelentés. Kérem, precízen, pontosan fogalmazzunk, és ügyesen kéne ezt megszervezni. Egyébként egyébként pedig kidobjuk a gyermeket fürdővízzel együtt. Köszönöm szépen, Angelika Nibler következik. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Két megjegyzésem volna. Parlament elnök urához fordulva mondtam, hogy helyesnek tartom, hogy eljött hozzánk is gondolatokat vezetett elő, szerintem ez nagyon jó, ezzel arcot kap a parlament is, kezdeményezéseket megfogalmazva. Eljött ide most hozzánk a szakbizottságba, és nyitott a megjegyzésekre, a javaslatainkra, arra, hogy eszmét cseréljünk az elképzeléseiről. Szerintem ez egy remek kezdeményezés, és Európai Parlamentként is megerősít bennünket. Nekem is vannak kérdéseim, tudom, hogy nagy a nyomás, főleg ami az időt illeti, úgyhogy nagyon konkrétan, de ezt megfogalmazom szóban, aztán írásban is beadhatom. Kicsit elcsodál, gondolkoztam azon, hogy egyfajta ilyen felvásárló közösségeket képzelt el az olaj és a gáz vonatkozásában kérdőjelekkel ellátva. Hát a kérdésem az az, hogy ön ezt hogyan is tartja megvalósíthatónak, hogyan képzeli el. Mert én úgy látom, hogy az ipar elég jól meg tudja szervezni magát, az európai határokon túl is, és hogyha vannak gazdasági előnyök, amelyek körvonalazódnak, azzal, hogy egyfajta nagyobb felvásárlási konglomerátumot hozzunk létre, akkor az érintett résztvevők a piacokon tudják, hogy ezt hogyan kell intézni. Úgyhogy nem tudom, hogy politikai szempontból az Európai Unió keretként mit kell, hogy még ehhez ezen felül biztosítson. Szerintem nem szabályzásra van itt szükség az Európai Unió részéről, mert a piac már ezt megoldotta. Tehát amennyiben esetleg a kérdések katalógusába ezt is fel tudná venni, nagyon hálás lennék. Merci. Odik képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, örülök, hogy itt van, örülök, hogy látom, és hogy politizál. Nem azt mondom, hogy unatkozik, amikor a parlament üléseit vezeti, de látszik is önön, hogy boldog azzal, amit most tesz. Formális aggályom van, és ennek szeretnék hangot adni. Ugye közösség a terminus, amit ön itt használt. Ugye ahelyett, hogy a célt is ebből fegyvergyártsunk, más döntést hoztunk, és egy gazdasági uniót kívántunk létrehozni, és a közösségről, mint kifejezésről az unióra léptünk át van ma is közösségünk, van uniónk, ez az unió is közösséget teremt. És azért az a kérdésem, hogy nem, nem lehet-e, hogy most helytelen az irány. Vannak olyan polgárok és néhány parlamenti képviselő is, aki azt a szintet, ahol most a döntések hozatnak, tehát közösségi uniós, Európai Uniós szinten, nem is tudjuk már, hogy ki az, aki felelős ezekért, ugye Görögországgal kapcsolatban is közösségi döntés született, tehát nekem ez a közösségi kifejezés ez nem tetszik. A Lisszaboni szerződés ugye most azt mondja ki, hogy az Európai Uniót használhatjuk döntéshozóként, és itt az unióról van szó, nem pedig a közösségről. A kérdésem az, hogy a, a kezdeményezés mögött milyen politikai támogatás van az állam és kormányfők önöt, önt támogatják itt a, mm, elképzelésével, kezdeményezésével kapcsolatban? Podimáta képviselő. Köszönöm szépen. Nos, egy talán kicsit optimistább megközelítést szeretnék megosztani önökkel. Ugye egy óriási krízist élünk meg, és több Európára, nem pedig kevesebb Európára van szükségünk éppen ezért. Ebben az értelemben együtt kell működnünk, fel kell sorakoznunk az olyan projektek mögött, amelyek egyesítenek bennünket, nem pedig elszeparálnak bennünket. Tehát én úgy gondolom, hogy az energia közösség megalakításának gondolata kiváló kezdeményezés. Minden okunk is megvan arra, és érdekünkben is áll, hogy az Európai Unió tagállamait egységesítsük, beültessük ebbe a hajóba, hogy felsorakozzanak a elképzelés mögött, és elkötelezzük magunkat ebbe az irányba. Annak érdekében, hogy ne új alternatívák ötlődjenek ki, amelyek esetleg egymást ellentmondanak, és valakinek hasznot hoznak, mást viszont hátrányba helyez. Tehát egy modern hálózatra van szükségünk, egy modern európai hálózatra, amely az e- európai energia és környezetvédelmi hálózatokat felkarolja. Jelenleg ugye eléggé elaprózott, felaprózott a struktúra, ezért van egy koherens stratégiára szükség európai szinten, és ami a, a hálózatokat illeti, ugye vannak különböző pillérek, hálózat összekötési elképzelések léteznek. Az új tagállamok vonatkozásában ez nagyon fontos kezdeményezés volna és az intelligens hálózatok kérdése, amelyről már beszéltünk, is a 2020-as stratégiában is szerepel, ugyanennyire aláhúzandó. Mindezek tekintetében tudjuk, hogy magasabb volumenű pénz összegekre van szükség, támogatásra van szükség, amelyek valahol már szerepelnek is, pántikázva, de mint ahogyan mondtam, egy koherens megközelítésre van szükség, és ez egy európai alap nélkül tulajdonképpen nem működne. Van-e ilyen alap létrehozására szándéka? Britta Thompson következik. Elnök asszony és Buzek úr. Azzal kezdte az expozéját, hogy aláhúzta, végre kell hajtani a jelenleg is hatályos rendelkezéseket, például a belső piaci irányelvek vonatkozásában. Hát láttuk, hogy nagyon sok területen is így van ez, és ez jelzi azt, hogy nagyon hosszú út áll még előttünk azelőtt, hogy valóban közös európai energiaközösség felé elmozduljunk. Itt a parlamentben az utolsó ciklusban a megújuló energiaforrásokról hoztunk döntést, felkészültünk a COP15-re, és Barroso elnökül is azt mondta, hogy most a feladatunk, hogy úttörő szerepet vállaljunk magunkra a világban. Miközben az európai országok 27 irányba szaladtak szét a COP15-ön, és Lumumba, Szudánból vitte el a pálmát, hogy úgy mondjam. Kazasztán, a közép-ázsiai delegáció részeként is most bilaterális kapcsolatokat próbál kialkudni, és ezért kérdezem, hogy milyen lehetőségeket lát arra, hogy az egyes tagállamokat meggyőzze arra, hogy egy közös keretben dolgozzunk, és ezeket az energiaforrásokat Oroszországtól és egyéb országokból, amelyekkel kooperálunk, beszerezhessük. Hiszen ugye most már vannak, mint ahogy mondtam, bilaterális szintű megállapodások EU-s országok és az említett országok között. És ugye ez a külpolitikáknak is nagyon fontos részét képezi. Szeretném hallani a véleményét arról is, és mondta az elején, hogy majd Kínára is vissza fog térni, hogy ugye nagy a verseny Kínával. Tudjuk, hogy a franciák kiszorulnak, hiszen most már az urándúsítást más vette át, illetve ennek a kérdésnek a vizsgálását. Úgyhogy nem tudom, hogy van ez, ez irányban kooperáció az Európai Uniós országok között. Chichester kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr. Jerzsi, kedves kollégám. Nagyon örülök annak, hogy viszont láthatlak itt a szakbizottságban, a te szakbizottságodban. És azt is szeretném elmondani, hogy mennyire örülök annak, hogy az Európai Energia Fórummal fenntartottad kapcsolatodat, annak első alelnöke vagy. Elnézést kérek, hogy elkéstem, nem voltam itt a bemutató elején, de az elmúlt Strasburgi plenáris ülésen ezt a ülés hét alatt ezt a kérdést mi személyesen is megbeszélhettük már. Azt hiszem, hogy világosan kell látnunk, hogy mi a javaslat lényege, és talán ez még nem valósult meg. Az a kérdés merül fel bennem, hogy mi ebben az újdonság? Azt javaslod, hogy teljesen új formájában kell életre az európai energiapolitika, hiszen az energiapolitika nagy mértékben már közösségi méretek között folyik, ahogy erre Türmész úr is utalt. Én fölhívnám a figyelmet arra, hogy óvatosan kell az új szerződésekkel vagy szerződés módosításokkal bánni. Valóban belefáradtunk már a szerződésekbe az Európai Unióban és közösségekben, és nem lenne tanácsos ismételten módosításokba fogni. Energiaközösség van, létezik ilyen. Az elmúlt parlamenti ciklus elején állt ez fel, és Dél-Kelet-Ázsiában ez igen hathatós munkát végez, ezt mindenképpen támogatnunk kell. Még egy aggályom lenne. A múlt hangjait vélem újra felfedezni. A bizottság volt elnökeinek, Dölor úrnak szavaiban, formáiban. Lehet, hogy ez csak azért zavar engem, mert eh, brit vagyok. Ugyanakkor az új globális kezdeményezések, az új kezdeményezések felbukkanása egyfajta kockázattal jár, hiszen ez azt jelenti, hogy az eddigi folyamat, elvégzett munkát veszélybe sodorjuk. Tehát nem szabad félresöpörni az eddigi munkát. Ugye a Lisszaboni szerződése a Lisszaboni agendával kapcsolatban javítja magát a beszélő. komoly tapasztalatot szereztünk, Kokur több mint 200 kezdeményezést csoportosított. Hát ez nagyon sok volt, és ez gyakorlatilag oda vezetett, hogy semmilyen eredménnyel nem járt ez a kezdeményezés. Az energia liberalizációhoz vezetett ez, de ezt, már, ezt a munkát már korábban is elkezdtük. Mióta tagja vagyok a parlamentnek, azaz 16 éve, úgy érzem, hogy a belső egységes piacot próbálok meg elérni, tehát ezzel, ezzel foglalkoztam az elmúlt 16 évben, hogy a egységes belső energiapiac megvalósuljon. Ezt még mindig nem sikerült elérni. Tehát az lenne a lényeg, ahogy erre már a többi kolléga is utalt, hogy a létező jogszabályokat megvalósítsuk, meg, lehetőséget kell adni a tagállamoknak, hogy átemeljék a saját jogszabályaikba, joganyagukba az EU-s joganyagot, és hogy megvalósítsák ezt a gyakorlatba, és áthelyezzék. És hogyha ezt még valamivel ki akarjuk egészíteni, még egy pluszt ehhez hozzá akarunk tenni, egy újabb terhet rájuk róni, az nem biztos, hogy segít. Egy tanmesével zárnék. A kettővel ezelőtti parlamentben Loyola de Palacio, az akkori energia biztos, egy javaslattal állt elő a kőolaj tartalékokkal kapcsolatban. Ugye akkoriban úgy véltük, hogy előbb-utóbb kimerül a kőolajforrás. Azt próbáltuk elérni, hogy 90 napról hogy a 90 napos tartalék helyett 120 napos tartalékot írjunk elő a tagállamoknak. Illetve, hogy a bizottság közbeléphessen krízis esetén, tehát felvásárolhasson kőolajat, vagy felhasználhassa a tartalékokat, hogy az árstabilitást garantálja. Clinton elnök úr is próbálkozott ezzel a stratégiával, de kudarcot vallott. Akkor a parlament, vagy akkoriban a parlament ezt komolyan fontolóra vette, ezt a stratégiát, de visszautasították, mégpedig abszolút többséggel. Nem is egyszer, hanem kétszer, hiszen visszajött ez a javaslat. A kollégám Türmész úr kulcs szerepet játszott az akkori eseményekben. Kimondta, hogy ez egy olyan problémára lehet megoldás, ami, amely probléma nem áll fenn. Tehát próbáljuk, próbáljunk a jelenlegi eszközeinkkel élni, azokat jól ha felhasználni, ennél többre azt hiszem nincs szükség. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollégák. Kicsit komplikált a helyzet, mert nem nagyon van már időnk. Hárman kértek még szót, három kérdés feltevő, jól? Nem tudom, hogy ők írásban be tudják-e nyújtani a kérdéseket, és akkor a maradék időben Bozek úr válaszolna az eddig elhangzó kérdésekre. Nem tudom, ez lehetséges? Tehát, hogy írásban küldjék el kérdéseiket az elnök úrnak, elnök úr pedig válaszol az eddig elhangzott kérdésekre. Elnök, köszönöm szépen. Elnézést, nem tudok mindenre válaszolni. És nem minden kérdésre tudok precíz választ adni. Claude Türmes úr észrevételével kapcsolatban meg kell mondjam, hogy nagyon meg vagyok lepve. Ön pontosan tudta, hogy az itrébe elő kívánom adni ezt a, ezt a témát, már korábban is egyeztetünk, és a frakció koordinátorain, kordona, koordinátoraival egyeztettem, hogy eljövök ide, ezt bemutatom, és az egyik koordinátor pont ön. Gürbész úr, elnézést. It's uh, unbelievable for my... Elnézést, de nagyon hitetlen vagyok. Megdöbbenve észlelem a dolgokat. Nem ugyanazt mondtam a mai napon el, ami a jelentésben foglaltatik. Ma a politikai szempontokat szeretné, szeretem volna elmondani, és ezzel Csicseszter úrnak is válaszolok. Igen, a létező politikák valóban működőképesek, de sokkal jobb lenne közösebbre, szorosabbra fonni. Arra lenne szükség, hogy politikai támogatást kapjanak a közös elgondolások, amelyeket a tagállamok is támogatnak. Semmi, semmi nem változik, hogyha a tagállamok támogatását nem tudjuk magunk mögött. A harmadik energia csomaggal kapcsolatban már ezt elmondtuk, tehát tagállami támogatásra van szükség, ez nagyon fontos lenne. Arról van szó, hogy a tagállamok maguknak, maguknak vallják, magukénak vallják el a elgondolásainkat. Tehát támogatásra van szükség, Giles. Most pedig azt a kérdést teszed fel, hogy mire jó mindez? Hát arra, hogy az ITRE, az MV és egyéb szakbizottságok munkáját a tagállamok támogassák. Ez rendkívül fontos. Természetesen nagyon sok jogszabály szól erről a kérdéskörről, és az Európai Bizottság is nyilatkozott már ez ügyben. Nem tudjuk, hogy mennyire lesz egyszerű megvalósítani ezeket a dolgokat, talán nem lesz túl könnyű. Ezért is olyan fontos az, hogy három dolog megvalósuljon. A hálózatok, ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon rosszul vagyunk ellátva hálózatokkal. A második dolog, ami nagyon fontos, közös kutatási stratégia, ha, ha bármire képesek vagyunk, az kizárólag, arra kizárólag a kutatás jobb voltából vagyunk képesek. És a harmadik dolog, nagyon nagyok a feszültségek a tagállamok között. Az Európán kívüli partnerekkel való tárgyalásokból kifolyólag. Tényleg ilyen helyzetbe kell magunkat sorolni? A Nabucco, a északi áramlat, a déli áramlat, stb. stb. Ez tényleg ilyen problémákat kell, hogy okozzon? Nem. Együttesen kell ezeken elgondolkodnunk. Már ez a három érv önmagában elegedő lenne ahhoz, hogy egy ilyen közösséget felállítsunk. Ez azt jelenti, hogy az önök elképzeléseit a tagállamok is támogatják. Ta- támogassák. Ez önöknek is jó. az ITRE frakció koordinátoraitól megkérdeztem, hogy jó gondolatnak tartják-e, hogy bemutassam az Európai Energia Közösséget, és akkor úgy találtam, hogy igen, hiszen egyeztettem velük. Most nem tudok részletesen válaszolni a kérdésekre, de szerintem az alapgondolat nagyon fontos, és ez meggyőződésem. feltettek egy kérdést a tagállamokról. Én 15 tagállamban jártam, vagy 14-ben hivatalosan, és a miniszterelnökökkel, miniszterekkel folytatott tárgyalásokban mindig fölbukkant ez a kérdés, az energiaközösség, az energia probléma ö, megoldása. Természetesen politikai szinten folytak a tárgyalások, az részletekről egy órája kezdtünk csak eltárgyalni. Ma, három órakor. Ennél korábban semmilyen részletes vita nem történt, csupán egy politikai elképzelésről beszélhettünk. És 15 tagállam, 15 miniszterelnöke nyilatkozott úgy, hogy jó ötletnek tartja ezt. Sokkal erősebb eura van szükség, tehát a tagállamoknak az Energiaunióval együtt kell megnyilvánulnia energetikai kérdésekben. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Ne Elnök, köszönöm szépen. Elnézést kérek még egyszer azoktól, akik nem jutottak szóhoz bármit is gondoljanak erről, bármilyen véleményük van, mindenképpen nagyon érdekes javaslatról van szó. Egyébként, egyébként nem lett volna ilyen, nem alakult ki volna ilyen élénk vita. Elnök fejhallgató nélkül, ó, majdnem értettem, amit elnök asszony mondott. Yeah, yeah, yeah, okay. right, thank you. I'm sorry. Sì, due minuti soltanto per consentire... Két perces szünet. Madame la Présidente, je suis certain qu'il n'y a aucun ostracisme de votre part. Elnök asszony, biztos vagyok abban, hogy ön engem nem direkt nem vett észre. Parancsoljon, tisztelt kollégám! Biztos vagyok abban, hogy ön engem nem szándékosan ignorált, a koordinátorok ülésére hivatkozva a munkamódszereinket meg kell változtatni. Én mindig pontos vagyok, mindent meghallgatok, és elképesztő, hogy a frakciónk egy ilyen nagyon fontos vitán nem kapott szót. A jövőben erre lehetőséget kell nyitni. Még akkor is, hogyha szűkében vagyunk, fontos a munkamódszereinket megváltoztatni azért, hogy minden frakció véleménye meghallgatást kapjon. Egyébként nem fair mindez. Kedves kolléga, ezzel kapcsolatban igaza van. Elnézés, de egész egyszerűen nem tudtuk végigmenni a szavazók vagy a hozzászólók listáján nem vettem észre elnézést, vagy csak későn vettem észre, hogy az önök frakciójából senki sem jutott szóhoz. Elnézést kérjek, igaza van, minden frakciónak szóhoz kellett volna jutnia, véletlenül alakult így a dolog, talán ki kellett volna cserélnem, eh, előbbre kellett volna hoznom önt a listán. Most üdvözöljük Öttinger biztos urat. Elnézést kérünk tőle, egy kicsit késésben vagyunk. Nagyon hosszúak voltak az előző vitában a hozzászólások. Remélem a második napi rendi ponttal kapcsolatban fegyelmezettebbek leszünk. A biztos úr azért látogatott el ma hozzánk, hogy beszámoljon az Európai Energiaügyi, Energiaügyi Gazdaságélénkítő Programról, amiről egyébként itt a szakbizottságban áprilisban szavaztunk. A, egy rendelet módosítási javaslatról is kérem, hogy számoljon be a finanszírozás megváltoztatásáról van szó. Tessék, biztos úr. Elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves képviselők! Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy a prezentációmat elővezethetem, meg sem száradt rajta a tinta, és gyakorlatilag az eddig fel nem használt és fel nem használható pénzeszközöknek a sorsáról fogunk beszélni az energiaügyre vonatkozóan. A tegnapi energia tanácson miről is volt szó? A jövőbeni energia stratégiákról folyt a tárgyalás. Tulajdonképpen a bizottság leltárát üdvözölte a tanács, ebben foglalhatom össze a tanácskozásokat, és a legfontosabb pontok a következők voltak. Az energiainfrastruktúra, az ellátás biztonsága, megújulók, illetve az energiahatékonyság. Ez a négy pont volt a legfontosabb. Azt gondolom, hogy ideális most ideje korán eszmét cserélnünk és belekapcsolódnunk a vitába. Az év második felében kerül majd sor erre a vitára, és nagyon hálás vagyok azért, hogy az Európai Tanács január végén, február elején tervezi Van Rompuy elnök úr levezetésével, és ez a téma fogja az alapját képezni ezeknek az eszmecseréknek. Tehát a főbizottság a bizottságon belül a következő év elejére számos témát tűzhet napirendre, amelyről aztán tárgyalásokat folytatunk. Mint ahogyan döntés született arról, ugye egy saját kezdeményező jelentést irányoznak elő önök, ősszel azt gondolom egy meghallgatást tartani. Ugyancsak észszerű lenne, a parlament részvétele mindenképpen kívánatos, és a magam részéről szívesen állok az önök rendelkezésre. A második pont a tegnapi energiat tanács ülésen, a mexikói öbölben történt olajplatform robbanása, felrobbanása. Az olajkitermelő szervezetekkel és a kormány hivatalokkal közösen június 14-ére összehívtunk egy ülést, megfelelő kérdőívekre beérkezett válaszokkal igyekszünk kivédeni a hasonló eseményeket itt Európában. A parlament egy évvel ezelőtt a konjunktúra, tehát a gazdaságérékítő csomagról döntött, mi történt ezóta? 87 javaslat került be nyújtásra, ezeket szakmai szempontból értékeltük, és 58-at pedig kiválasztottunk társfinanszírozásra, és az Európai Bizottság beszámolója, amely április 7-éről származik, az energiaprogram végrehajtására vonatkozik a gazdaság élinkítés szempontjából Nos, ez az 58 projekt tulajdonképpen 97 százalékát le tudjuk fedni a hozzáférhetőnek. 3,98 század milliárdos kiadási tételről van itt szó. A tudásunk értelmében, ma ismereteink alapján azt mondhatnám, hogy 14 milliót nem fogunk tudni kiosztani. Egyszerűen azért, mert olyan intézkedések, amelyekre kérvények érkeztek, különböző szempontok alapján nem tartjuk megvalósíthatónak. Május 4-én, ezért az Önök Szakbizottsága előtt, a 2010-es munkaprogram kapcsán elmondtam a célhoz nem kötött eszközökre vonatkozóan a véleményemet. Néhány képviselővel bilaterális kontaktusban is állok ennek értelmében. Tegnap egy módosító rendeletről született döntés, ennek elfogadásáról, és a fel nem használt összegek vonatkozásában az a határozat született, hogy ezek az EEPR-ből vegyük ki tehát van egy felhatalmazás, hogy ezeket a pénzeszközöket újra felhasználhassuk, annak érdekében, hogy a határidő lejárta után ne vesszenek el. A hetes preambulum bekezdésben, az LPR-ben e ez szerepel, és az indoklás az, hogy olyan projektek finanszírozására, az energiahatékonyságra és a megújulókra vonatkozóan felhasználhatóak a korábban fel nem használt pénzeszközök. Úgy gondolom, hogy a parlament szempontjából is fontos kérdésről van szó, ezeket pedig bekívánjuk tartani. Ez egy olyan finanszírozási eszköz, amelyel az energia hatékonyság és a megújuló energiaprojektek is támogathatóak, a megvalósítás pedig az önkormányzati szinten is történhet. Szinergiákra törekszünk más EU-s kiadásokkal, annak érdekében, hogy maximálható legyen a hatékonyság az energiaügyben. A strukturális és kohéziós alapok adta lehetőségeket szeretnénk tehát összekötni és hatékonyabbá tenni optimális energiahatékonyságra törekszünk az épületek vonatkozásában, erre külön utalnék. És azt is kiemelném, hogy ez a javaslat a közös EU-s 2020-as stratégia vonatkozásában is nagyon lényeges. Javasoljuk, hogy a fenntartható energiaprojekteket, a közintézményeket, a magánintézményeket is támogassa, főleg a haté energiahatékonyság szempontjából, decentralizált energiaforrásokra támaszkodni nagyon fontos, a tömegközlekedés, az intelligens hálózatok, aztán az intelligens számlálók és az energia takarékos közvilágítás is ide sorolandók fontos területként. A teljes programhoz tehát mindezek hozzátartoznak, és nyilván modellértékű elképzelések és projektek lesznek, amelyeket támogatunk. A decentralizált berendezések működtetéséért, mint ahogy mondtam már, leginkább a helyi szintű önkormányzatok és polgármesterek lesznek kiemelt szereplők, és számukra egyfajta garanciát is tudunk vállalni. A pénzügyi eszközöket közvetítőkön keresztül juttatjuk el, pénzügyi intézmények, bankok, amelyeket meg tudok említeni, és nyilván az EU finanszírozás leghatékonyabb módozatát kellene nekik biztosítani. Rövid távon ezeknek az EU-s beruházásoknak a maximalizálása lenne, tehát optimalizálása lenne fontos, egyúttal munkahelyek teremtésével. Az EPR e rendelkezéssel ez a speciális pénzügyi eszköz olyan intézkedésekre koncentrálok, amelyek gyors, mérhető hatással járnak a gazdaság élinkítésre. Ugyanakkor biztosítják az energiállátás biztonságát, vagy az üvegházhatású gázkibocsátást csökkentik. Az e LPR rendelet kritériumai teljes egészében a kritériumok kiválasztására alkalmazandóak, amikor kiválasztjuk az egyes projekteket. Az önök érdekében is áll az, hogy földrajzi értelemben is egyfajta egyensúlyra törögedjünk a projektek kiválasztásánál, és erre oda is figyelünk az új csomagban. Kevés az idő, hiszen a parlament és a tanács év, ele, év vége előtt jóvá kell, hogy hagyja a javaslatot. A bizottság úgy dolgozta ki a tervezetet, hogy a múlt évi döntéssel összhangban álljon, ugyanakkor gyors és hatékony hatással legyen a zöld ö, fejlődésre és a fenntarthatóságra és a növekedésre egyaránt. Bízom abban, hogy ezen az alapon jó szándékkal mindenki be tudja majd tartani a határidőt, az ütemezést, Köszönöm szépen, a, hogy meghallgattak, és szívesen készen állok természetesen arra, hogy az ülésünket követően, illetve most is válaszoljak, a következő hónapokat pedig várom, hogy a javaslat megvalósításán együtt dolgozhasson. Köszönöm. Grazie, komisszárió. Köszönöm szépen, biztos úr. A felszólalók listájára térünk át. Mindenkit kérek arra, hogy Röviden fogalmazza meg a kérdését, Rübig úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm biztos úr. Köszönöm, hogy ilyen gyorsan történik az átállás. 3,98 milliárd euró a teljes volumen, illetve mennyi idő alatt érvényes ez, és mi történik a 114 fennmaradó millióval. Köszönöm. A 9, 3,98 milliárd euró a teljes keret, amely a konjunktúra programok keretében a válság enyhítésére szolgálnak, és a parlament is a tanács bocsátotta ezeket a bizottság rendelkezés, rendelkezésre a programok tartalmait ismerik. Itt a kutatásról van szó, megújuló energiaforrásokról, hatékonyságról, és már annak idején megállapodtunk abban, hogy a felszabaduló eszközöket kizárólag a megújuló energiaforrásokra, illetve az energiahatékonyságra fordítjuk. A 114 millió esetében nem zárom ki azt, hogy a az elkövetkezendő hetekben ezek módosulnak, nem biztos, hogy ezek megvalósulhatnak jogi akadályok miatt, ez egyelőre nem belátható, vagy hiányos társfinanszírozás miatt. Éppen ezért a rendelet úgy került kialakításra, hogy adott esetben további nem felhasznált eszközöket, mint a 114 milliót időben megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projektekbe és energiahatékonysági projektekre lehessen fordítani amennyiben az e- e- összeg növekszik. Nagyon fontos az időszerű megvalósítás, és itt eh, kisebb projektekre tettünk javaslatot, én mondtam példákat eh, helyi szinten, magán, illetve önkormányzati projektekre gondolunk, a 114 millió euróval jelentős számú projektet is lehet támogatni a tagországok többségében. Köszönöm szépen, Saci Makakis kolléga, parancsoljon. Biztos úr, azt javaslom, hogy Válaszát majd több elhangzott kérdés után adja meg. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr az információkat, illetve azt is, hogy ilyen hamar ellátogatott hozzám. 60 projekt került engedélyezése és nagyon sok ezek közül a megújuló energiaforrásokra vonatkozik. Én a szélmalom projektekre gondolok, ezeket támogatom, nagyon jónak tartom, és tudom, tudjuk azt, hogy a megújuló energiaforrások közül tehát minél többet indítunk el, annál több tárolási kapacitásra van szükségünk. Ön százalékosan hogyan látja azt, hogy a megújuló energiaforrásos projektek közül hány százalék érint tárolási projektet, ilyen jellegű projektekre mennyi pénz van, a kohéziós és struktúrás alapokat egységesebbé kell tenni, és az energiatárolás irányába elmozdítani. Milyen terveik vannak, folytatnak-e már megbeszéléseket a kollégáikkal, Hán úrral többek között, mint regionális biztossal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Van Nisztároly képviselő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a gyors információkat. Arra várunk, hogy az engedélyezéseknél azokat a témákat részesítsük előnyben, amelyek európai értéket teremtenek az infrastruktúrális projektekre. Igen, mondtunk a nagy szélmalom projektekre is. A CCS projektekre is, ezek európai szintű projektek. És azt is elmondtuk világosan, hogyha erre nem siker, ezt nem sikerül elérnünk, a 97 százalék fontos, eh, de ha ezt nem sikerül elérni, akkor egy B-tervet is kidolgozni. És az energia hatékonyság szintén nagyon fontos, a 114 millió, milyen minden, 20, minden 27 tagország esetében a keretösszeg, és ön ebből nagyon sok mindent szeretne megvalósítani. Azt gondolom, hogy itt bizonyos döntésekre szükség van. Ha megnézzük azt, hogy a nemzetállamok nagyon sok ponton akcióprogramot dolgoztak ki, talán az összes, szinte az összes, akkor itt mi az európai többletérték? Tehát, hogyha kétszer végezzük el ugyanazt a munkát, mi ugyanazt elvégezzük, amit a tagországok, akkor itt mi a többlet érték. Én erről még szerettem volna többet megtudni de lehet, hogy ön még mond erről több dolgot is. Nem tudom, hogy mindezt hogy lehet egy kalap alá venni. Azt gondolom, hogy meg kell akadályoznunk azt, hogy 100 ezer projektünk legyen, és szalári technikával aprózzuk el az energiáinkat. Koncentrálnunk kell a legfőbb projektekre. A válság idején is nagyon fontos az ön kezdeményezése. Amennyiben az ember már rendelkezik a pénzzel, fontos, hogy ezt hatékonyan um, használja fel. És hogyha konkrét projektekkel állnak elő például a polgármesterek, akkor ez nem is lesz olyan nehéz. Köszönöm. I'd like to say thank you. Köszönöm szépen a biztosnak az előadását. Azt gondolom, hogy uh, a kijelentését üdvözölni tudjuk. Egy kicsit frusztrált a parlament azonban, azért, mert mondhatnánk azt, hogy mond, mi mondtuk önnek az Európai Gazdasági Újjáéresztési Tervről való tárgyalásokon nagyon nehezen tudtunk pénzt szerezni az energiahatékonyságra, hiszen kiderült az, hogy az energiahatékonyság hatékonyság egy olyan kérdés, amit azonnal meg kell oldani, és ennek hatása van a munkahelyteremtése, a gazdasági ösztönzőkre. Vannak olyan projektek, amelyek az első körben bekerültek, lehet, hogy nehezen megoldhatóak és nehezen megvalósíthatóak. Ön azonban eltökélt, és ezt üdvözöljük. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az eltökéltség, és fontos az Európai Központi befektetési bankkal való összeköttetés, az Európai Gazdasági Újjáélesztési Terv kapcsán, tehát fontos ezeknek a kapcsoknak a kidolgozása. Fontos, hogy az önkormányzatok ennek segítségével megkaphassák azt a támogatást, amelyre vártak, és amit nem kaptak meg az első körben. Egy nagyon gyors kérdésem lenne arról, hogy ön várte, számított-e nehézségekre a tanácsban, illetve ön mit gondol, milyen gyorsan lehet a parlamenttel és a tanácssal megállapodni? Ön azt gondolja, hogy ez simán fog menni, vajon? Claude Turmes. Claude Turmes parancsoljon. Biztos úr, köszönöm szépen ezt a javaslatot. Ez a parlament érdekeit is tükrözi a végső tárgyalásokon. Az elmúlt évben mi ezeket kértük, és nagyra értékeljük az ön személyes eltökéltségét az ügy mellett. Tegnap a tanácsban volt -e ön annak ideje arra a miniszterekkel, hogy a módosítókról előzetes megbeszélést folytasson a parlament, egységként áll a javaslat mögött, egységesen támogatja. A kérdés már csak az, hogy vajon a tanács eh, hogyan eh, nyilvánít véleményt, illetve a többségi vélemény hogyan alakul majd a tanácsban. Balcsitis kolléga kap most szót, mondja az elnök, és ezzel, és ezzel le is zárom a hozzászólók listáját. Öten szerepelnek még a listámon. Köszönöm szépen, elnök úr, én köszönetet szeretnék mondani. Köszönetet szeretnék mondani a biztosnak, és gratulálni is szeretnék a döntéseihez, illetve eddigi tevékenységéhez az energiaközösség létrehozására vonatkozó kezdeményezés kapcsán. Fontosnak tartom a közösségi energia rendszer létrehozását, és fontos, hogy az egyes térségek izolációja megszűnjön. Nagyon fontos a szolidaritás. A szolidaritás nélkül ugyanis a céljainkat nem fogjuk tudni megvalósítani. Nem fogjuk tudni megvalósítani. Kellemesen meglepett az ön véleménye bizonyos harmadik országok kapcsán, illetve az energiaszállítás kapcsán. Ön azt támogatja, hogy ezekkel a harmadik országokkal az Európai Unió folytasson tárgyalásokat. Én ennek nagyon örülök mindannak, ami már eddig is elvégeztetett, és nagyon remélem, hogy nem pusztán 114 millió euró áll majd rendelkezésre, hanem még ennél is több a közös energiarendszer létrehozására. Fontos, hogy ne csak az említett országoknak segítsünk ezzel, hanem hogy a világ energiapiacán is javuljon a helyzet. Köszönöm szépen. Encsú kolléga, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Köszönöm szépen a kezdeményezést. Nagyon jónak tartom azt, Ön eddig a legtöbb ígéretét betartotta. Az egyetlen probléma, hogy ez a maradék összeg alacsonynak tűnik a számára, különösen akkor, amikor az épület hatékonyságról van szó. Természetesen ön számíthat továbbra is a támogatásunkra, és szeretnénk kérni önt arra, hogy segítsen bennünket továbbra is. Bobinska kolléga, parancsoljon! Köszönöm szépen, hogy kapcsolatot vett fel az Európai Parlamenttel, és ilyen jó együttműködésünk van. Reméljük azt, hogy amennyiben bármilyen különbség mutatkozik az Európai Parlament és a Bizottság illetve a tanács véleménye között, ön az Európai Parlamentet fogja támogatni. Támogatjuk a szolidaritás, az energiaszolidaritás szolidaritás gondolatát is, és ez önnek is szívügye. A kérdésem a következő. A Nabucco projekttel kapcsolatban ön elmondta azt, hogy ennek bizonyos részeit nem lehet megvalósítani, és vannak olyan pénzek, amelyeket nem lehet felhasználni. Kérem, hogy szóljon még néhány szót a Nabukkóval kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Lezárjuk a kérdések körét. Odi úrnak adok még lehetőséget. Köszönöm. Biztos úr, ön megígérte, hogy jól fog velünk együttműködni, és be is tartotta az ígéretét. Azt gondolom, hogy ön jól bedolgozta már magát, és mit gondol arról, hogy az Európai Unió megfelelő mértékben végezze beruházásokat a nagy kihívások tükrében az állam és kormányfők. Ezt teszik-e a közösségi eszközök? Fontos, hogy a pénzügyeket is stabilizálják, de a növekedést is meg kell valósítani. Az energia területén van egy felhasználatlan összeg. Ha megnézzük azt, hogy milyen ennyi pénzt kell beruházni, a Galileo, az ITER, Beszéltünk az internetről is. Elég pénzt fektettünk-e be ezekbe a projektekbe? Tényleg létrehoztunk-e valamit a polgáraink számára? Az ön területén, az energia területén vajon elmondhatjuk-e, hogy megfelelőek a beruházások? Köszönöm, mondja az elnök. Van-e további hozzászólási kérés? akkor megadjuk a válaszolásra majd a lehetőséget. De még egy kérdés van. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyra értékeltük azt, ahogy ön megfogalmazta a döntést, azt gondolom, hogy ez hatékony és gyors, és amikor 114 millió euróról beszélünk, akkor struktúrás alapotban itt társfinanszírozás is van, ez egy jelentős összegetve jelentősebb én azt várom, hogy ez az összeg növekedni fog idővel a fel nem használt pénzek miatt, hiszen ezeket nem fogjuk tudni decemberig felhasználni, és ez decemberben ki is fog derülni. De ami miatt aggódom, az a következő. Ön mindent megtesz annak érdekében, hogy a bürokráciát csökkentse. Miért küzdöttünk a tárgyalásokon ilyen keményen, az, például az Európai Gazdasági Újjelésztési Tervért, Azért, mert ennek éghajlati vonzatai vannak, munkahelyteremtői, munkahelyteremtési vonzatai. A pénz nagy része hosszú távú projektekre megy, hosszú tervezés és építési idővel, és ezek lassanként hozzák meg az eredményeket. A jelenlegi helyzetben Európában olyan projektekre van szükség, amelyeket azon nyomban el lehet kezdeni, és hogyha önnek szüksége van a tárgyalásokon támogatásra azért, hogy az eljárásokat az önkormányzatok számára és a regionális szint számára leegyszerűsíthesse, a kis és középvállalkozások számára, akkor ön számíthat a parlament támogatására. Egyre inkább tudatában vagyunk annak, hogy gyorsan megvalósítható energiahatékonysági projektekre van szükség Európában, amelyekkel munkahelyeket teremthetünk ebben az évben, a jövő évben, és nem majd csak 2020-ban. Köszönöm. Minek? Eh, Gírek, kolléga Gírek. Gírek kolléga, parancsoljon. Dziękuję bardzo. E, panie komisarzu, no te 114 e, milionów to jak z nieba. Köszönöm, köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, a 140 millió euró hihetetlenül hasznos lenne, ez nem túl sok ugyan, remélem majd több is csurran cseppem. Azt gondolom Németországról példát vehetünk, nagyon jól megoldották ezt a problémát Lengyelországtól nyugatra. Ami a regionális alapokat illeti, Csupán két százalék jutott ezekből a lakhatásra, illetve a régi épületek felújítására. Ami azon projekteket illeti, melyeket könnyen végre lehet hajtani, szerintem, hogyha modernizáljuk az épületeket, ennek igenis gyors hatása lehet. illetve számos munkahelyet is teremtene ez a megoldás. Tehát az új tagállamok szempontjából igen fontos a lakhatás, illetve az ingatlanok moderniz- modernizálása. Zsada úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök hogy köszönöm biztos úr. Fogalmazunk világosan. A 97 7%-os kötelezettségvállalási arányt is említettük, és ez ugye 140 milliónak felel meg. Nos, nem arról van szó, hogy a projektek 97%-ának már megvan a finanszírozása. Több olyan projekt is van, amely nem kapott még támogatást, amire nincsenek előirányzatok. Kérdésem, hogy lehet abban reménykedni, hogy olyan projektek, amelyek nem kaptak támogatást, mégis megkapják azt. Ez egyfajta precedens teremte, tehát elképzelhető el, hogy visszautasított projekteket, hez hasonló projekteket támogatnak. Krisztián Éler következik. Struktúra von, von... A lakhatás támogatása tulajdonképpen különbözik a régi tagállamokban, illetve az újakban, hiszen az újakban ugye 60-70 százalékban állami kézben voltak a lakások, a bérlakások, és ezért, hogyha most itt energiahatékonyságról beszélünk, és a pénzek felhasználásáról, akkor az a probléma, hogy a beruházási ciklusok a lakásépítési társaságokra vetítve, hát eleve kérdéses. Nem lehetne esetleg egyfajta mozgatórugóként felhasználni ezeket a milliókat, karöltve az Európai Beruházási Bankkal, hogy finanszírozási mechanizmusokat bocsássanak rendelkezésre, mert önmagukban nem elegendő forrással rendelkeznek a lakásépítésekhez. A Bázel 2 alapján Németországban, de máshol is egyébként a kommunális lakásépítésbe elég sokat ruháztak be, és a bankok éppen ezért a következő finanszírozási körbe nem nagyon akarnak belemenni. Mert a különböző lakbérekből nehezen, vagy csak közép és hosszú távon gazdálkodhatóak ki a költségek. Tehát a kérdés az az, hogy a finanszírozás az energiahatékonyságra olyan országokban, ahol magas az állam részesedése a lakások területén, és itt, itt különbségek vannak a régi és az új tagországok között. Nem lenne tehát e vonatkozásban inkább szükség arra, hogy ezeket a pénzeszközöket egyfajta ösztönzőként használjuk, és az Európai Beruházási Bankon keresztül csatornázunk ezeket a pénzeket, mert önmagukban ezek a pénzeszközök, amiket most mi adunk, nem elegendőek a lakásépítésre. Köszönöm. Sok még a hozzászóló. Kérem, hogy röviden szóljanak hozzá. Kérem, rövidek legyenek tehát. Köszönöm szépen, mondja a Rivázi kolléga. Nagy örömömre szolgál az, hogy a üvegházhatást okozó gázok csökkentése prioritásnak számít. Első kérdésem az lenne, hogy mi a helyzet a strukturális alapok 4 milliárd eurójával. Persze mindannyiunk érdeke az, hogy Európában az energiahatékonyságot növeljük, és elérjük a 20%-os energiahatékonyság növelést, ezt a célkitűzést. A központi bankok támogatásánál többre van szükség, szerintem a magánberuházókat is mindenképpen ide kéne csalogatni, ebb, tehát hogy ebbe a témába fektessenek be. Fo a, nagyon fontos az lenne, hogy a magánbankok is megfelelő szerepet kapjanak. Tessék, Tika asszony! Köszönöm szépen! Az elmúlt év elején a bizottság 1 milliárd eurós tételről beszélt, amelyet az energiahatékonyságra kívántunk felhasználni. Aztán jött a rendelet, majd pedig jött a Smart Cities kezdeményezés, és ennek érdekében, amit a konjunktúra programokból nem használunk föl, ezeket a pénzeszközöket lehetne a Smart Cities kezdeményezésre felhasználni. Örülünk most, hogy az energiahatékonyságra kívánjuk, vagy kívánják önök felhasználni ezeket a fennmaradó pénzeszközöket. Hán biztos úrral is tárgyaltunk már erről, és arról is volt szó, hogy az alapoknak a költségvetését növelni fogják. A következő ciklusra, a költségvetési tervre nem tudom, hogy szándékában áll-e, hogy a 4%-os energia hatékonysági rátát esetleg növeljék. Komisszárió, leírtató. Biztos úr. Csak úgy zuhogtak erre a kérdések. Kérem, válaszoljon. Hölgyeim és uraim, a felszólalások, óhajaik, sohajaik és megjegyzéseik ugyanabban az irányba mutatnak. Mégis így messze túlmutatnak a 114 milliós maradványösszegen. Tehát nyilván az összes óhajsójaj teljesítéséhez ez csak te, csepp a tengerben, ez a 114 millió, hogy konkrétan mire kerül felhasználásra, és mi a stratégia az elképzelés mögött, Erről a következő hónapokban a két másik intézménnyel kell megegyezni a következő pénzügyi terv keretében. Mit tettünk? Módosítottuk a rendeletet azzal, hogy a jelentkezési határidő március végéig kitolatott. Tehát negyed évet nyertünk. Másodszorban elmondtuk azt is, hogy minden felszabaduló eurót energiahatékonyságra és megújulókra kívánunk fordítani. Lehet 114, 280, 380 vagy 1 millió euró is lehet. Jelenleg azon dolgozunk, hogy minden jóváhagyott projektet végre is lehessen hajtani. Példát mondok. Nabucco. Azt kell mondanom, hogy ezzel kapcsolatban nagyon optimista vagyok. Viszont az is világos, hogy a 200 millió csak ott kerül felhasználásra, ha a Nabukko tényleg megvalósul. Én azon dolgozom, hogy célszerűen, célhoz kötötten költsük el az eurókat, ne csak úgy visszahozzuk a pénzeket az európai tagállamoknak. Tehát március vége jövő évben lesz a határidő, és a jelentkezések alapján teljesen egyértelműek lesznek a projektek, ismerjük a célokat, ha pedig októberben kiderül, hogy visszaadják a pénzeket, mert nem tudják felhasználni, akkor tulajdonképpen a 114 milliót még növelni tudjuk a két említett cél mentén. Ami az Európai Beruházási Bankot illeti, nyilván profi módon dolgozik, és ezáltal hozadott érték is termelődik. Hogy a tárolási kapacitásokat is növelni kívánjuk-e, volt egy ilyen kérdés. Hát a megújuló energiaforrások, az infrastruktúrák és a tárolók, tározók hasonló csapás irányon kell, hogy fejlesztésre kerüljenek. Infrastruktúrával és tározóval együtt van ezekben a perspektíva. Ismerem a projekteket, mert nálunk a Fekete Erdőben ahol óriási az ellenállás, hogy például egyfajta új víztározót építsenek, aggodalommal töltenek el ezek a felvetések, hiszen gondoljanak csak bele. Nem mindenki támogatja az megújulókat, és ezek az emberek nem biztos, hogy együtt fognak velünk az infrastruktúráért, vagy a tározókért, tárolókért is harcolni. Tehát a tradicionális Tározás, tárolás, újfajta, új generációs technológiákat is kilátásba helyezhet. Ezeket ki kellene fejleszteni, de ez nem egy pár hónap alatt. Hagy utaljak arra, hogy ez egy energiaprogram is, de elsősorban konjunktúra, gazdasági program és a következő év során bízunk benne, hogy kikecmeregnek a tagállamok a válságból, kicsit szkeptikus vagyok, de a prognózisok, az előrejelzések minden tagállamra vetítve pozitív elmozdulást jövendőlnek. Tehát gyorsan és hatékonyan kell hatnia ennek az élénkítő programnak, legyenek új munkahelyek, és megfelelő berendezések, hálózatok. Tehát március vége a határidő, a két cél tulajdonképpen értelmezhető úgy, hogy a határa csillagos ég, határa csillagos ég, és ami pénzeszköz visszafolyik, azt hozzácsapjuk a 114 millióhoz. Az nyilvánvaló a tanács részéről is, hogy az volt a kérdés a tagállamok részéről, hogy nemzeti pénzeszközöket az Európai Bizottságnak és a parlamentnek fel kell kínálnunk. Ez egy alapkérdés. Ezek összefüggenek azzal a kérdésekkel, hogy milyen energiapolitikai kérdéseket lehet pusztán európai szinten megoldani, és melyeket nem. Nyilván a nemzeti szinten, helyi szinten sok mindent lehet megoldani, de nem mindent. Tegnap volt az energiaminiszterekkel, Észország, Lettország, Litvánia és Lengyelország minisztereinek részvételével egy ülésünk a gázinfrastruktúráról, illetve azon kötelezettségekről, hogy az áram infrastruktúra hogyan is alakul. Tegnap a megbeszélésünk tulajdonképpen eredménytelen lett volna, anélkül, hogy lennének forrásaink a fejlesztésre. Gondolok itt a szolidaritásra, az oroszoktól való alacsonyabb függőségi helyzetre. Ezért mindannyiunkra és önökre is sor kerül majd, amikor a következő pénzügyi terv során megválaszoljuk azt, hogy mi európai szintű kérdés, például a projektek támogatása, a kutatás és az infrastruktúra tekintetében. Tehát az európai költségvetésben a következő évtizedben sikerül-e olyan költségvetési sorokat ö, megragadni és megtölteni, hogy európai szintű projekteket teljesítsünk ki. Nyilván eh, ez összefügg azzal a kérdéssel is, hogy önök az egyéb szakbizottságbeli kollégáikkal hogyan tudnak együtt dolgozni, hogyan tudják meggyőzni őket arról, hogy legyen költségvetési tétel ezekre a projektekre. Volt egy olyan kérdés itt most, hogy eh, mit teszünk az energiahatékonyságért, tehát az épületek vonatkozásában. Nos, hát nézzük meg, hogy az elmúlt években milyen sikereket könyvelhetünk el. Energiagazdaság, közlekedés, ipar, Az épületek vonatkozásában azt gondolom, hogy még rengeteg kiaknázatlan forrás van az energiahatékonyság, az energia megtakarítás és a CO2 kibocsátás tekintetében. Ezért Hán kollégával biztosan együtt dolgozunk, aki a strukturális és regionális alapból arról számol be, hogy számos forrást nem használnak ki. Nyilván sokan szeretnék még szebbé tenni a piac teret a falvaikban, szeretnének a kézműveseknek segíteni, a kézművesnek, a kőművesnek például. És hát ezeket a célokat valahogyan mederbe kell terülni. Tehát a saját ö, szakmapolitikai céljainkat Hán biztos célkütőzéseivel össze kell fésülni. Madridban volt egy ülés ebben a témában, és azt kell mondanom, hogy az infrastruktúra, a gáz és az áram vonatkozásában minden tagállamban, és azon túl is a mediterrán régióban, a Balti-tenger területén, az Északi-tengernél, Svájc, Norvégia, Moldávia, Grúzia, Törökország, Ukrajna, minden energiapolitikai cégkütőzés szempontjából a legfontosabbak lesznek. Ezeket meg kell majd oldani. Ugye az átszer ügynökség igazgatója el fog jönni mindjárt önökhöz, és elmondja a szabályozási nehézségeket. És hát nyilván erre is kell pénz. De ez csak töredéke lehet annak, amely beruházási szempontból észszerű. A privát gazdaság, az infrastruktúrába, a kutatásba és más területekre kell, hogy áldozzon. Szívesen beszélek önökkel az energiastratégiáról, akár ősszel, hiszen addig még sok víz lefolyik a Dunán. Ringraziamo moltissimo il commissario anche per... Köszönjük szépen, biztos úr! Örülünk annak, hogy ezt a hosszú kérdéssort ilyen hősiesen állta. Köszönöm és a viszontlátásra! qualche minuto per eh, kis technikai szünet. Proseguiamo questo pomeriggio di lavoro. Akkor folytatnánk a mai délutáni munkaprogramot. Mindenkit arra kérek, hogyha elkívánják hagyni a termet, akkor ezt gyorsan tegyék. Proseguiamo i nostri lavori. Folytatjuk a munkát. Kérem, figyeljenek a munkára. Benvenuto al dottor Alberto Potosnig, Üdvözöljük Alberto Potocsnik urat. Őt nemrégiben nevezték ki az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének igazgatói posztjára. Nem tekint vissza hosszú múltra ez az ügynökség, és Chichester úr is említette, hogy az ügynökségnek igen fontos szerepe lesz. Potocsnik urat arra kérjük, hogy 10-12 percben röviden vázolja fel, hogy milyen típusú munkát végez az ügynökség, milyen gondjaik vannak, milyen prioritásaik vannak. Utána következik a vita, az eszmecsere, kérdéseket tehetnek fel a szakbizottság tagjai. Ismételten üdvözlöm Önt, Potocsnék úr, Öné a szó. Dinte, Horrible members, I'm... Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek. Két oknál fogva is. Először is azért, mert az Európai Parlament az európai lakosságot, az európai polgárokat képviseli, és ezt sokszor elfeledjük, amikor az egységes energiapiacot próbáljuk meg létrehozni, vagy liberalizáljuk az energia ellátást. Úgyhogy mindig nagyon hasznos önökhöz ellátogatni, és ezt próbálom a jövőben sem elfelejteni. A másik indok pedig az, hogy a parlament a múltban mindig is nagy ösztönzője vagy támogatója volt az ügynökségi felfogásnak, tehát támogatta, szövetségesünk volt gyakorlatilag. Két témával szeretnék ma foglalkozni. Először is az ügynökség felállításának folyamata, a második pedig feladataink, prioritásaink bemutatása. Akkor az első témával kezdeném. Az együttműködési igazgatóságot és a szabályozók igazgatóságát fölleállították, és ez a két szervezet szavazott engem meg igazgatónak. Ezt szeretném elmondani, hogy hogyan veszük fel a munkatársokat, és hogy milyen épületeink vannak. Az ügynökség munkatársai 42 személyből állnak, plusz maximum 10 nemzeti szakértő is segíti a munkánkat. Az első hét álláskírást május elején jelentettük meg, és négyet tegnap. Jelenleg is folyik tehát a ö, csapat felállításának folyamata, azonban már elkezdtük a munkát. Először is ugye meg kell, föl kell az alapcsapatot, utána egyéb munkatársokat kell keresni, hogy munkaképes legyen Ljubljánában a szervezet. A ö, jelöltek kiválasztásának folyamata júniusban kezdődik, és augusztusra valószínűleg ez be is fejeződik. Aztán ebben a hónapban, illetve jövő hónapban még plusz állásokat írunk ki. Remélem, hogy az év végéig a munkatársak legalább felét vagy már prezentálni tudom, vagy pedig az állás folyamat, tehát a bukatások felvételen folyamata jó helyzetben lesz. A szlovén kormányjal tárgyalásokat folytattunk arról, hogy megfelelő irodai területet találjunk az ügynökségnek. Jelenleg hat lehetőség kíván, kínálkozik. Jövő héten megtekintem Ljubljanában a lehetőségeket, az épületeket, illetve a szlován, szlovén kormányjal is kiépítem, továbbépítem a kapcsolatot. Remélhetőleg augusztusban végleges döntés születik arról, hogy melyik épületben működünk majd, és az év végére az épület teljes területén ö, folytathatjuk majd a munkát. Jelenleg tehát Brüsszelben dolgozunk, és a reményeink szerint jövő évtől Ljubljanában működünk majd, március 1-én, jövő március 1-én eh, kell hivatalosan működőképesnek lennünk, ez már tehát Ljubljanában lesz. Májusban elküldtük az alakulásunkról szóló öm, dokumentumokat a ljubljanai kormánynak. Egyébként ez az első közösségi intézménye, amely Ljubljanában működik majd. A jövő heti látogatásom pedig az informális tárgyalásokat kezdi meg valószínűleg a tárgyalásokat lezáró aktusra augusztus végén, szeptemberben kerül sor majd. Itt tartunk tehát, még nagyon gyerekcipőben jár az intézmény, de próbálunk komoly munkát végezni. Ami a prioritásokat illeti, két csoportra osztanám ezeket, a belső és a külső prioritásokra. A belső prioritás, hát gondolom el tudják képzelni, hogy mi lehet, az, hogy jók legyenek a munkatársak. Hogy jó legyen a légkör, a munkakapcsolat közöttünk, hogy az ügynökségen belül, illetve az ügynökség két igazgatóságon belül jól tudjunk együtt dolgozni. ezt követően egy felebíteli testületet kell megszerveznünk, felállítanunk, ez márciusra várhatom. Az utolsó belső prioritás, hogy Ljubljanában felálljon a testületünk, és működőképesek legyünk ott is. Külső prioritásokat nézzük most meg. Az lenne a célom, hogy a belső energiapiacot segítsen megvalósulni, legalábbis mandátumom vége felé szeretném ezt a célt elérni. Ami a közvetlen, rövidtávú prioritásokat illeti, az ágazatot szeretnénk fejleszteni, illetve a közös belső piacot szeretnénk erősíteni. Az egyik prioritásunk a keret iránymutatások kialakítása. Ezzel kapcsolatban egyébként majd munka programot alakítunk ki, fogalmazunk meg, ezt benyújtjuk a hónap végén a parlamentnek. Ebben fogjuk azt megjelölni, hogy az ügynökség mit vél prioritásnak. Nagyon fontos az is, hogy milyen kapcsolatok lesznek majd, az egyenlőtlenségeket hogyan oldja meg a villamosenergia szektor, és ugyanígy a gáz, földgáz szolgáltatásokra és az interoperabilitás, a tarifák harmonizálása és egyéb kérdések szerepelnek majd itt. Ezen keret iránymutatások alapján hálózati kódokat fogunk kidolgozni. Az energia szabályzók egyébként nagyon komoly munkát végeztek az elmúlt hónapokban. Ez lesz a kiindulási alapunk, nagyon sok háttéranyag van itt, és ez igen sokban segíti majd az ügynökségünk szány próbálgatásait. Aztán hálózati Aztán a hálózatfejlesztéssel kapcsolatban az ENCO-kon komoly munkát kívánunk, vagy enco keresztül komoly munkát kívánunk végezni. Az ENCO alapító okiratát, illetve okiratáról, illetve tagságáról is véleményt kell majd megfogalmaznunk. és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy jól működjön ez a, működjenek ezek a szervezetek. Nagyon fontos a monitoring funkciónk és a ö, tanácsadó funkciónk, hiszen rendkívül fontos az, hogy a piaci fejleményeket figyelemmel kísérjük, illetve, hogy ö, ö, tanácsot adjunk. Elnök asszony, engedje meg, hogy megosztom önnel jövőképemet az ügynökség munkájáról. Én úgy képzelem el, hogy az ügynökségnek szabályozással kell legfőképpen foglalkoznia, és mindenképpen nagyon technikai, szakmai módon kell ehhez viszonyulnia. Egyfajta szakpolitikai keretben dolgozunk majd, ez már most is megvan. Egyébként ezt a szakpolitikai keretet mi is alakíthatjuk, úgyhogy hogy véleményeket, ajánlásokat fogalmazunk meg a bizottságnak, a parlamentnek, a tanácsnak, illetve a nemzeti szabályozó hatóságoknak. A politikától megpróbáljuk magunkat távol tartani, de nagyon szívesen egyeztetek majd politikusokkal. Ahogy említettem már, a politikusaink, a politikusok mindenképpen ö, érintett felek, érdekelt felek, és akár szövetségesénk is lehetnek. Önök tehát számíthatnak ránk és az ügynökség többi munkatársára. Szívesen adunk önöknek szakmai tanácsot, és mindent megteszünk azért, hogy önökkel szövetkezve kialakítsuk a közös energiapiacot. Köszönöm. Grazie, dottor Potosnik. E iniziamo il dibattito col primo intervento del collega Vidal Quadras. Köszönöm szépen, Potocsnik úr. Vidal Quadras úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Potocsnik úr, megköszönöm magyarázatát, bemutatóját. Először is sok sikert, sok szerencsét szeretnék önöknek kívánni új munkakörében, ami igen érdekesnek ígérkezik. Egy konkrét témával kapcsolatban szeretnék kérdezni valamit. Úgy látom, hogy Ljubljanában irodát keres, és a parlamentben egész pontosan a parlament elnökségében én vagyok felelőse az új irodák, új épületek kezel- keresésének, kezelésének. Úgyhogy történetesen kiváló csapatot tudok magam, magam mögött, és hogyha gondolja, nagyon szívesen az ön segítségére sietek, kitűnő tehát a csapat, hogyha szüksége van rá, akkor támogatjuk Önt iroda kereső munkájában. A parlament egyébként mindig is harcolt azért, hogy egy olyan ügynökség jöjjön létre, amely képes fellépni egy hatékony, integrált energiapiacon, európai szinten. A parlament mindig is támogatta, hogy egy ilyen típusú ügynökség álljon fel, és azt szeretük volna, hogy erős legyen ez az ügynökség. De ugye nem vagyunk egyedül, a tanácsal is meg kell egyezünk. A végeredmény talán nem felel meg tökéletesen az elvárásainknak. Mi egy igazán izmos intézményt szerettünk volna, optimistán állunk hozzá a kérdéshez, és az önök szerepe, mint felülvizsgálat, koordináció, vizsg, vizsgálatok, javaslatok, ajánlások megfogalmazása. Nos, ez az eszköztáruk, és hogyha ezt jól használják, akkor nagyon komolyan segíthetik a munkánkat, és hozzátehetnek az európai energiapiachoz. A határon átnyúló infrastruktúrákról szeretnék most beszélni. Képzeljük csak el, igazgató úr, hogy meg kell építeni egy kapcsolódási pontot. Egy, spanyol, egy spanyolnak ugye ez mindig nagyon fontos, tehát meg kell építeni két hálózat összekapcsolódás, és a két érintett tagállam nem tud egymással megegyezni. Képzeljük ezt el. Igazgató úr, egy ilyen esetben mi lenne az önök ügynökségének feladata, szerepe? Hogyan járulhat hozzá ahhoz az önök ügynöksége, hogy feloldja ezt a padhelyzetet? De Castillo. De Castillo, de Castillo asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Potocsnik úr. Üdvözlöm Önt itt a frakcióm nevében. Én koordinátor vagyok. Két olyan ügynökség születésénél bábáskodunk most, amelyet az elmúlt ciklusban hagyott jóvá a mi szakbizottságunk az, elektrom, az aperikről van szó, az elektromos kommunikáció tekintetében a szabályozók ügynökségéről, illetve az önök ügynökségéről. A tegnapi nap során Krusz asszony látogatott el ide, akkor, és elmondta beszédében, hogy a másik ügynökségnek a központja Rigában lesz. És eltámadjam azt, hogy a két ügynökség feladata nagyon hasonló. A berek, illetve az önök ügynöksége is hasonló problémakörrel találkozik majd, vagy találja magát szemben. Kérdés, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok mennyire függetlenek majd. A politikai függetlenségükre gondolok. Ez mindig is probléma forrás volt, és ez nagyban összefügg azzal, hogy az ügynökség mennyiben tudja ellátni feladatait. Ön szerint az energia esetében gondot jelenthet-e a nemzeti szabályozók politikai függetlenségének hiánya? Jelenthet ez akadályt az ügynökség munkájában. És ha igen, akkor ön szerint hogyan lehet ezt a problémát megoldani? Akár tetszik, akár nem, néhány tagállamban ez reális probléma. Elnök Podimata asszony következik. Köszönöm szépen. Potocsnyik úr, én is gratulálni szeretnék önnek, és nagyon sok sikert szeretnék kívánni önnek. Önnek eh, nagyon fontos eh, felelőssége van, nagyon nehéz időkben. És ahogy említettük, a parlament örült volna annak, hogyha ez az ügynökség eh, erőteljesebb szerepet kapott volna. Ön olyan felelősségi kört kapott, amely nagyon nehéz a jelenlegi időszakban, a Lisszaboni szerződés miatt is, a közös energia politika miatt is. Az e- Európai Energia Közösség létrehozásáról is beszéltünk, és mindez azt mutatja, hogy az energia ellátás biztonsága, illetve az európai gazdaság fenntarthatósága nagyon fontosak, illetve a célok elérése is. És mindenütt fontos szerepet játszik az energia. Ami a megjegyzéseit illeti a hálózatokra vonatkozó tíz éves programot. Vidal Quadras úr szintén kitért erre. Meg szeretném kérdezni azt, hogy milyen kezdeményezéseket, milyen lehetőségeket ragad meg az önök ügynöksége annak érdekében, hogy a szétdarabolódást megakadályozzák az Európai Unióban, ami a programozást illeti, illetve az hálózatok létrehozását, a természetes gáz, földgáz, kőolaj és egyéb területeket illetően. Az interkonnektivitás nagyon fontos. Megemlítette a fogyasztókat is, illetve szó volt arról, hogy gyakran megfelelkezünk az európai fogyasztókról, akik a figyelem középpontjában kéne, hogy álljanak. A harmadik energia csomagról folyó vitákon megemlítettük, illetve megállapodtunk egy energiafogyasztói jogi kartában, és azt gondolom, hogy az energiafogyasztók jogai egyre fontosabbá válnak. Ami az energiapiaci árakat illeti, itt negatívak a fejlemények, és hogyha a jelenlegi pénzügyi helyzetet vizsgáljuk, akkor mindezeknek komoly következményei vannak. Ön milyen típusú kezdeményezéseket igyekszik megragadni annak érdekében, hogy biztosítsa az európai energiafogyasztók jogait, illetve mindenek felett alacsony elektromos áram árakat biztosítson. Szartóri kolléga. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Csatlakozom azokhoz a kollégákhoz, akik üdvözölték az ügynökség igazgatóját. Megköszönöm a bemutatást, illetve örülök annak, hogy ilyen átfogó bemutatót adott. Tudom, hogy a kezdeti nehézségek mindig jellemzőek a az új ügynökségekre. Gyorsan kell ezeket megoldani, hogy a lehető leghamarabb működőképes legyen az ügynökség. Tehát az alapfeladatokat a lehető leghamarabb el kell tudni, látni majd. Hiszen ezekre igen nagy szükség van. a fogyasztók érdekeit, a tagállamok érdekeit és európai érdekeit kell, hogy szem előtt tartsák. A kérdés az, hogy hogyan lehet viszonylag rövid idő alatt elérni a tagállamok szabályozóinak harmonizálását. Az a közös energiapiacon közös energiapiac csak akkor lehet működőképes, hogyha a szabályozók is ugyanúgy gondolkodnak, ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindenkire. Ezért is lesz alapvető fontosságú szerepe az önök ügynökségének. A jövőben a bizottsággal, a tanácssal és velünk is együtt kell működniük. Ez nem könnyíti meg a munkájukat, és hát tudjuk, hogy a önök munkaeszközei gyakorlatilag ajánlásokra és véleményekre szorítkoznak majd. Kérdésem az, hogy milyen határidőkkel dolgoznak, amelyeket tudom, hogy nagyon nehéz betartani, de hogyan tervezik az energiapiacot mikorra tervezik harmonizálni? Mikor valósul ez meg? Illetve mi is lesz az önök munkamódszere? Azt hiszem, így jobban megérthetjük majd, hogy hogyan is működnek, és egyfajta betegítést nyerhetünk abba is, hogy milyen nehézségekkel küzdenek majd. Ugye a különböző hálózatok összekötése nem mindenkinek egyformán érdeke. Ezt a problémát próbáljuk megoldani. Ez köt össze minket. Elnök Lott következik. Köszönöm, elnök asszony. Gratulálni szeretnék Potocsnik úrnak ezért, ehhez a nagyon fontos pozícióhoz. Az első igazgató szerepe egy olyan szerep, amely egy adott intézményt formálhat is. Ahogy Alejo megemlítette, a parlament sokkal erőteljesebb acert kért, a parlamentben vannak mindenféle jogi trükkök, Bizonyos olasz esetek is felmerültek Meróni évtizedekkel ezelőttről, akkor még a belső piac nem is létezett. Tehát jogi szempontból senki nem gondolta arra, hogy leállítson bennünket, amikor politikailag ennek lett volna értelme. Koordinátorok ülésén ma délelőtt úgy döntöttünk, hogy létrehozunk egy csoportot a szakbizottság tagjaival lesz egy ASZER képviselőcsoport azért, hogy rendszeresen tarthassunk kapcsolatot az önök ünnökségével, illetve figyelemmel követessük a tevékenységeiket. Van egy konkrét kérdésem. 12 energia cég van Európában, amelyek 95%-át dominálják az összes elektromos áram és gáz eladásnak, és ha ezek a cégek, hát mi nem tudjuk őket szabályozni 27 külön nemzeti szabályozóval. Az ön elgondolása mi arról, hogy az aszer hogyan tudná segíteni hogy a 27 nemzeti szabályozó egy szintre kerülhessen, amikor az elektromos áram, illetve gázpiac szabályozásáról van szó Európában. Köszönöm. Ja, Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy itt egy új keretet hoztunk létre, és gratulálok ehhez a tevékenységhez. Arról van szó, hogy az új intézmény tulajdonképpen a piaci résztvevőkkel a nemzeti piacokon nekik biztosítsa a hozzáférést a többi 27 piachoz. Ez a fő feladat, a nemzeti piacokat kell segíteni abban, hogy a többi piacon is aktív tevékenységet fej, fejthessenek ki. Van egy kérdés, ami folyamatosan felmerül, ez pedig az engedélyezési eljárás. A következő kérdésem következőre vonatkozik. Tehát egy benchmarkokkal ellátott engedélyezési eljárásra tettek-e már javaslatot, illetve terveznek-e ilyen javaslatot európai szinten benyújtani? A második kérdésem. Ma a koordinátorok ülésén úgy döntöttünk, hogy a bizottság döntését a, a harmadik hálózatokban való kompenzációról. Itt a házon belül lesz egy vita erről, volt már egy szavazás, amely nagyon szoros eredménnyel zárult, és tudjuk azt, hogy a teljesítmények átruházása a harmadik hálózatokra ez pusztán 100 millió eurós támogatást kap, illetve ez a tervezett összeg. Az ASZER, a bizottság ezen döntésével terveze foglalkozni, illetve ő mit, gondolt arról, mit gondol arról, hogy egy értékelés születhet-e az elkövetkezendő két évben azért, hogy ez a vitás ügy megoldást nyerhessen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Odi kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én csatlakozni szeretnék a kollégákhoz, és gratulálni szeretnék az igazgató úrnak kinevezéséhez, és sok sikert is szeretnék kívánni. A döntések, az ügynökség döntései mennyire lesznek átláthatóak? A feladataihoz tartozik-e a közzététel, illetve milyen szinten? osztják majd meg az elgondolásaikat, tanulmányaikat, döntéseiket a közvéleménnyel, illetve mennyire mutatják ezeket be. Ez tartalma az ön mandátumának. A az ügynökségek döntései az Európai Unióban fontos, hogy átláthatóak legyenek. detto Mielőtt megadnám önnek a szót, Potosnik úr, én magamnak adom meg a szót, Nos, mi parlamenti képviselők sokszor fontos szerepet játszunk az ügynökségek vagy egyéb intézmények születésében, és e, az önök ügynökségéről jelenleg ugye elég keveset lehetne tudni, lehet tudni, talán hasznos lehet a velünk folytatott eszmecsere. Ugye több képviselő is elmondta az imént, hogy ezen ügynökség esetében, illetve a telekommunikációs ügynökség esetében is azt szeretük volna, hogyha nagyon komoly hatáskörre ruházzuk fel az ügynökséget. Úgyhogy elképzelhető, hogy a mi elvárásaink túlságosan magasak az önök lehetőségeihez, illetve mandátumához képest. Úgyhogy én azt mondanám, hogy azt kérném öntől, hogy próbálja meg a lehető legnagyobb mértékben megvalósítani tevékenysége során azt, amit az alapító okiratban olvashatunk, tehát, hogy harmonizálja az európai szabályozók tevékenységét. Persze tudjuk, hogy a valóság egészen, néha egészen más, vagy különböző az elvárásoktól, és a, nem az az alakító, alapító szöveg született meg vég, végül az Európai Parlament és tanácsi tárgyalások után, mint amit mi elképzeltünk. Potos. Köszönöm szépen a jó kíváncságokat. Angolul fogok válaszolni mindenkinek, és ezért ez sokkal egyszerűbb lesz. Vidál Kadrász úr kérdésére reagálva, én is köszönetet szeretnék mondani az ön nyílt támogatásáért, ami a gyakorlati kérdéseket illeti. Jövő hét kedden lesz majd ez a tárgyalás, és akkor fogom tudni, hogy milyen nehéz a feladat. És lehet, hogy majd eh, élek az ön ajánlatával. Köszönöm szépen! Ami az egyéb ügyeket illeti. Azt gondolom, hogy az interkonnekció ügye aktuális, az ügynökség szerepet fog betölteni, mint mindannyian tudják, nincsen döntéshozó kompetenciája, hozatalati kompetenciája, elkölcsi irányító szerepe van. Amit az ügynökség tehet az integráció kapcsán, számos feladat van, amit megtehet az ügynökség. Véleményt fog megfogalmazgatni, mint említettem, a tíz éves hálózatfejlesztési tervhez. A vélemény azon fog alapulni, hogy ez a terv mennyire megfelelő, mennyire alkalmas a belső piac támogatására. Tehát, ha az ügynökség úgy értékeli, hogy a tervek korlátozóak, korlátozzák a versenyt, korlátozzák a fejlesztés lehetőségeit, a hálózatfejlesztési lehetőségeket a tagországok között, akkor ennek hangot is fogunk adni. Ez lesz tehát az ügynökség szerepe. A jelenlegi kapacitások használatát is megpróbáljuk majd megoldani. Javaslatot, véleményt nyilváníthat az ügynökség, és beavatkozhat olyan esetekben, ha a nemzeti szabályozók nem képesek megállapodni arról, hogy a tagországok közötti eh, interkonnekciós kapacitásokat hogyan kezeljék. Az is elképzelhető, hogy ők az ügynökségre delegálják a döntéshozatalt. Mindez pedig kötelező érvényű az érintettekre nézve. Tehát az ügynökség nem fog tartózkodni attól, hogy jelezze a problémánkat, ha ezek felmerülnének az interkonnekcióval kapcsolatban, és ezeket gazdaságilag meg kell oldani. De Castillo asszony felvetésére reagálva a szabályozók függetlenségéről. Ez egy fontos ügy a harmadik energia csomag javította a szabályozó függetlenségét, a második energia csomag azt kéri, hogy a szabályozók legyenek függetlenek az ipar részéről, illetve azt is kéri, hogy a szabályozók az adminisztrációtól függetlenül működjenek, amennyiben a csomag megvalósításra kerül, és meg kell, hogy várjuk majd, hogy a különböző tagországok ezt hogyan valósítják meg, nemzeti szabályozók sokkal inkább függetlenebben kell, hogy működjenek, mint korábban. Nem létezik mindig egyértelmű megoldás, hiszen az adminisztráció formális szempontból bizonyos szabályozókat en engedélyezhet. Remélhetőleg a jövő évben függetlenebb szabályozók jelennek majd meg, és ez segíteni fogja az ügynökség munkáját is. Sokkal könnyebb független szabályozókkal együttműködni, mint azokkal, akik politikai mandátumot kaptak az adott tagországoktól. Szeretnék kitérni az energiafogyasztók jogaira. Poligrata asszony tette fel ezt a kérdést. Én egyetértek önnel. Azt gondolom, hogy ez az ügy rendkívül fontos. Úgy érzem, hogy az ügynökség segíti majd a fogyasztókat, mégpedig két ok miatt is. Igyekszünk a versenyhelyzetet előmozdítani, a belső piacot erősíteni. A verseny csökkenteni fogja az árakat. Néha az emberek sok mindent várnak, az emberek nagyon gyakran kérdezték azt a szabályozóktól, hogy liberalizáció után, hogy miért nem csökkentek az árak. Mindig azt kell megvizsgálni, hogy a szabályozók nélkül hogy alakultak volna az árak. És hogyha a belső piacot meg lehet valósítani, akkor javulnak a fogyasztók jogai is, illetve csökkennek az árak. A az ügynökség egyik legfőbb célja a belső piac erősítése. Már említettem a hálózati kódokat, ezek első alkalommal Európai Uniós szinten kötelező érvényű kódok lesznek, és olyan ügyeket érintenek, mint a hálózatbővítést, a menedzsmentet. Tehát ezek a belső piac szívét érintik. Fontos a kiskereskedelmi árak figyelemmel követése is. Az ügynökség meg fogja vizsgálni azt, hogy a kiskereskedelmi árak a különböző tagországokban hogyan alakulnak. Tehát az ajánlásunkban erre is feltétlenül kifogunk térni, és a nemzeti szabályozókkal kapcsolatban, illetve velük folytatott megbeszéléseken is fel fogjuk ezt vetni, valamint a tanácssal, illetve a parlamenttel és a bizottsággal folytatott vitákon is. Szartúri asszony a harmonizációval kapcsolatban tett egy megjegyzést, illetve azt kérdezte, hogy vannak-e határidők. Én remélem, hogy ambíciózusabbak lehetünk, mint sem csak, hogy a harmonizációnál maradjunk. Reméljük, hogy a piacokat sikerül integrálnunk. Mint ahogy említettem, vannak nagyon fontos eh, keretiránymutatások, amelyek prioritást képeznek, és ezeket az ügynökség közzé teszi, munkája megkezdése utáni első hónapokban. Nagyon sok munkát végeztek a szabályozók, az ügynökség ennek szellemében folytatja munkáját. Azokon a területeken, amelyeket megemlítettem, valószínű, hogy a keret iránymutatásoknak legerőteljesebb leg, prioritást adunk, De az el, elkövetkezendő év végére tudjuk majd csak e, ezt e, megállapítani. És az Európai Bizottság a hálózati kódokról hoz majd egy döntést. Tehát a hálózati kódok fejlesztése, kidolgozása az első, ezeket e, a az ügynökség megvizsgálja, hogy illeszkednek az iránymutatásokhoz, utána a komitológiai eljárás keretében a bizottság elfogadja őket. Tehát ezek a lépések már nem tartoznak a ügynökség ellenőrzési hatáskörébe, de reméljük azt, hogy további lépések is megvalósulnak majd. Ami a kapcsolatot illeti a különböző országok között, mint korábban említettem, az ügynökség felelősséggel tartozik, be kell, hogy avatkozzon bizonyos esetekben, tehát vagy megállapodnak a különböző szabályozók a különböző tagországokban, vagy ha nem, akkor 6 vagy 12 hónap múlva esetenként különbözőképpen a bizot, az ügynökségnek be kell avatkoznia. Lesz hatásköre, és kötelesek vagyunk a vitarendezésbe beavatkozni, ha nem sikerül megállapodniuk az érintetteknek, a különböző szabályozóknak. Turmes úr kérdésére reagálva. 12 energia céggel jobban állunk, mint korábban. Nem gondolom, hogy ez szabályozási kérdés. A szabályozásnak azt kell biztosítania, hogy a piacok egymással versenyképesek legyenek. A verseny fogja biztosítani azt, hogy ezek a cégek ne éljenek vissza a pozíciójukkal, illetve Fontos, hogy ne, olyan hely, ne legyenek olyan helyzetben, ahol eh, abszolút piaci erővel bírnak. Minél nagyobb a belső piac, annál nagyobb a verseny a különböző nagy nemzeti vagy regionális cégek között, amelyek amúgy nem olyan nagyok, ha EU szinten nézzük őket. Ez egy kihívás, és ez az egyik legfőbb kihívás, a piac integráció és az ügynökség figyelemmel követi majd a piacot, és amennyiben problémák vannak, úgy fel fogjuk hívni ezekre a figyelmet. Visszajelzünk önöknek és a fogyasztóknak. Rubik úr beszélt egy olyan folyamatról, amelynek keretében az ASZER a legjobb gyakorlatokat követi, illetve engedélyt kell, hogy adjon. Azt gondolom, hogy az asszernek jelentős esélye van abban, hogy tapasztalatot szerezzen az összes szabályozóval kapcsolatban, illetve ezeket begyűjtse. Én együtt dolgoztam már az olasz szabályozókkal, a Firenze iskolával, sok workshopot rendeztünk, és eszmecserére, tapasztalatcserére került sor. Azt gondolom, sokat tanulhatunk egymástól, illetve a nemzeti szabályozóktól, ami a legjobb gyakorlatokat illeti. Remélhetőleg az ASZER eh, munkatársai magukkal hoznak egy ilyen legjobb gyakorlatokon alapuló kultúrát. Nagyon várom a szabályozókkal való együttműködést. Az RTC e illetve a kompenzációs mechanizmus. Ez egy olyan téma, amely a 214-es szabály értelmében a keretiránymutatások alatt kezelhető. Az ügynökség figyelemmel követi majd ezt a területet is. És természetesen jelentünk a tanácsnak és a parlamentnek. Odi úr kérdésfelvetése az átláthatóságra vonatkozóan az ügynökség kiterjedt konzultációt folytathat, tehát mielőtt bármiféle döntést hoz, konzultációs időszak veszi kezdetét, és itt is a legjobb európai tapasztalatokra szeretnénk támaszkodni. Néhány szabályozó, nagyon jó konzultációs tapasztalatokra tett szert. Tehát az ügynökség ugyanezen az úton szeretne tovább haladni. Ami az átláthatóságot illeti, közé tesszük az összes ügynökségi döntést az alátámasztó dokumentumokkal együtt, kivéve a bizalmas anyagokat. Végezetül pedig elnökasszony. Nagyok az elvárások, nekem is vannak elvárásaim magammal szemben is, illetve munkatársaimmal szemben is és remélem, hogy az ügynökség ezeknek a kihívásoknak meg tud majd felelni. Köszönöm szépen! Grazie, grazie direttore. Köszönöm szépen, igazgató úr, jó munkát kívánunk! Nagyon pontosan kaptunk választ az összes kérdéshez, nem mindig van így, úgyhogy gratulálok a válaszokhoz is. Köszönöm szépen!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 Proseguiamo i nostri lavori chiedendo ai nostri ospiti di accomodarsi. Diamo il benvenuto. Sì, prego. Tessék. Nekem egy ügyrendi vagy eljárási kérdésem van. 45 percünk van, ugye? Kérdésem, hogy elképzelhető az, hogy úgy dolgozzunk, hogy három kérdésenként kapjunk választ, nem 10-12 kérdés után kapjunk választ, mert akkor nyilvánvalóan nem olyan pontosak a válaszok. Tehát három kérdésenként szeretném, hogyha válaszolna, válaszolnának a szakértők. Elnök, teljesen egyetértek. Jó. Eh, diamo il benvenuto, dicevo, ai nostri ospiti. Üdvözlöm vendégeinket! Quintana Triassa úr. A kutatási főigazgatásról és Frank Brisco urat, a Fusion for Energy igazgatóját nemrégiben nevezték ki, azt hiszem az év elején. Mielőtt megadnám a szót, Még egyszer üdvözlöm vendégeinket, tudom, hogy kint várakozniuk kellett, elnézést kérünk ezért. Az ITER projektéről fognak beszélni, helyzetjelentés és továbbhaladás lehetséges irányai a címe, illetve a Fusion for Energy esetében egyfajta helyzetjelentésről van szó. Kérem, hogy a finanszírozással kapcsolatos problémákról is számoljanak be. Szeretnénk azt tudni, hogy elégséges finanszírozással dolgoznak-e, illetve kérdezem azt is, hogy a projekt építésének vagy alakulásának során a különböző etapokban megfelelő mennyiségű finanszírozás áll -e rendelkezésre. Akkor a kutatási főigazgatónak adom meg a szót, Quintana Trias úrnak. First of all, let me just say... Először is hagyd mondjam el, hogy az ITER megállapodást 2006-ban írták alá, Kína, India, Japán, Korea, Oroszország és Amerika aláírásával. A 2001-es költség számításokon alapult, és 2007-es indulással kalkuláltak, ezáltal tulajdonképpen megduplázódtak az akkori becsléseken alapuló számok. Az ITER sikeressége azon is múlik, hogy mennyire hajlandó a zsebében nyúlni az adófizető, illetve hát vannak korlátozó paraméterek, az elszámoltathatóság, a rugalmas megközelítés, illetve egy realisztikus ütemterv minden szinten. 2009. novemberében az EU tanács megerősítette az egyhangú támogatását az ITER-re vonatkozóan, a költségnövekedés vonatkozásában a korlátozó paraméterek ellenére. A bizottság azt próbálja biztosítani, hogy ezek a feltételek valóban rendelkezésre álljanak. Például költség értékelésben, kiértékelésben, a tagállami szakértők segítségával, ez úgy tűnik sikerült megállapítani, megállapítani, sikerült megoldani ezt a problémát, és a lehető legpontosabb becsléseket hoztuk meg. Ez 7,2 milliárd eurót jelentene az ITER megépítési szakaszában, ami a becslések szerint 2020-ig tart. Földgáz raktározási kérdések továbbra is napirenden vannak. A projektek ütemtervét javítottuk. 2009 novemberében állítottuk fel az elsődleges átmeneti ütemtervet, és az ezzel kapcsolatos kockázatokat kivizsgáltuk a jelenlegi ütemterv technikailag megvalósítható és elfogadható. Ami a projekt megfelelő igazgatását illeti, a bizottság egy Fusion for Energy igazgatási tervet készített, 2009 végén készült ez el, és azt olvashatjuk benne, hogy alapvető változásokra van szükség az intézményen belül, hogy Európa végrehajthassa az iterrel kapcsolatos elkötelezettségeit. 2010 elején kinevezték az új igazgatót, Frank Briscoe-t, aki mellettem, mellettem foglal helyet. Ő feladata, az ő feladata az, hogy megreformálja az intézményt. A 2009. júniusi tanács alakította ki a ö, Fusion for Energy belső szerkezetét. Mint említettem, egy jelentés szól arról, hogy az igazgatóságot is, illetve a belső szerkezetet is meg kell változtatni, reformálni kell. Az elkövetkezendő hetekben kerül erre sor. A bizottság egy nyilatkozatot tesz majd közé arról, hogy az iternek mi lesz a jövője, ezt elküldi a, tanács, elküldi a tanácsnak, illetve a parlamentnek is. Ennek a közleménynek az a lényege, hogy felelősség teljesen kell elküld, elköltenünk az európai adófizetők pénzét, és ezért a parlamentnek, a bizottságnak és a tanácsnak megfelelő célokra kell fordítani ezt a pénzt. Az ITER teljes létrehozási fázisában és működési fázisában, tehát a finanszírozást biztosítani kell. A Galileóval kapcsolatban komoly tapasztalaink vannak, ebből következően a elemenkénti megépítés vagy összeállítás, megközelítés nem volt eredményes. A tagállamok feladata az, hogy a Európai Unió eleget tegyen az iter kapcsolatos kötelezettségvállalásainak. Tehát például a megépítési, vagy kialakulási és működési fázisban a megfelelő finanszírozást kell neki biztosítani. Nemzetközi partnereink azt várják tőlünk, hogy az ITER tanács elfogadja az úgynevezett baseline projektet. Ez arról szólna, hogy a projektnek mi a lényege, mennyi idő alatt lehet felállítani, vagy megvalósítani, és milyen költségei jár. Ez 2010. június közepére várható. Kínába. A bizottság úgy véli, hogy ezt az úgynevezett baseline-t csak akkor tudja támogatni, hogyha a tanácstól is megkapja a hosszú távú finanszírozás garanciáját. Ezzel az Európai Unió is megbízható partnerként működik majd. Ugyanakkor ezt nem lehet az Európai Unió 2020-as stratégiájának kárára megtenni. A kérdés csupán az, hogy a 2010-14-es időszakra hogyan lehet az 1,4 milliárdos el, elkötelezettség vagy elő ö, irányzati hiányt valahogyan pótolni. A rövid távú előirányzatokkal van gond, a hosszú, a hosszú távúakkal nem. Az összes rendelkezésre álló alapot finanszírozási lehetőséget föl kell használni. Természetesen a költségvetési fegyelem és a megfelelő ö, számviteli szabályok figyelembe vételével és betartásával, illetve az EU 2020-as prioritásainak betor- betartásával. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen, most Frank Briscoe következik, és megköszönöm előre is, hogy ellátogatott ide hozzánk. So, good afternoon, ladies and gentlemen. Szép délutánt, hölgyeim és uraim! Yes. So I will continue. Folytatom akkor. Először is hogy mondjam el, hogy egy prezentációt már előkészítem az ülés megelőzően, és azt kérték tőlem, hogy inkább a költségekre koncentráljak, amely ugye a moment, ebben a momentumban a legérdekesebb, úgyhogy van egy rövidebb verziójú prezentációm, amely erre a témára koncentrál, de természetesen nagyon szívesen válaszok, válaszolok azokra a kérdésekre, amelyeket elküldtem előre. akkor egy pár magyarázat arra van hogy mi is az ITER. Ez egy olyan eszköz, amelyet demonstrálhatjuk a, az áramtermelés vonatkozásában a technológiai és tudományos életképességét a fúziónak. Itt hatalmas elektronikus. Questo. Úgy látom, hogy problémát jelent, nem látszik a kijelző, nem látszik a képernyő, mert fel vannak kapcsolva a villanyok. Tulajdonképpen mi úgy értelmeztük ezt a találkozót, hogy kérdéseket tehetünk fel, mert tudjuk, hogy mi az ITER, tehát azt gondoltam, hogy kérdések óráját tartjuk kvázi. Scusate, sorry. Prego. Prego, c'è una presidenza che risponde. Prego. Eh, consentiamo al nostro kérem, tegyük lehetővé, hogy a vendégünk elmondja a mondandóját, utána következnek majd a kérdések, de úgy látom, a kollégáknak már nem is lesz olyan sok kérdése, hiszen olyan jól ismerik ezt az anyagot. Yes. So I won't take uh, too much time. Jó, tehát akkor nem fogok hosszasan szólni. Az ITER-re vonatkozó információkat látják a kijelzőn. Itt vannak a résztvevők, az ITER-ben való résztvevők. Trias kollégám már elmondta, hogy ez egy nemzetközi együttműködés az aláíró felek között, akiket látnak a képen. Hogyan kerül felállításra, megépítésre az ITER? Ez fontos annak érdekében, hogy megértsék a költségvonzatokat, az eszközöknek egy részét 85 csomagra bontották, hét fél között, és jobb oldalon látják itt a részes feleket. Az iterhez a legnagyobb hozzájáruló, tehát felszereléseken keresztül kerül a rendszerbe, nem pedig a pénzen keresztül. Milyen kulcsfontosságú technológiákra van szükség a megvalósításhoz. Nyilván megfelelő mágnesekre van szükség, vákum edényekre, illetve olyan eszközökre, amelyek az első falat képzik, és a reaktor, a reaktor alján is szükség van megfelelő berendezésekre. Itt látnak egy képletet arról, hogy tíz év múlva hogyan is fog kinézni az ITER. Létezik egyébként már ez a terület egyfajta platformként, de még nem kezdődött meg az, a konkrét munka, jövő hónapban kezdődik meg, azzal, hogy az első épület felállításra kerül, és a legnagyobb épület alapját is, a Tokamak épület alapját is megalapítják, vagy létrehozzák. Haladjunk akkor tovább a költségek felé. Fontos elmondanunk azt, hogy az ITER megépítése egy projektnek tekinthető. Óriási projekt, megaprojekt, amelyre vállalkozunk, és hadd hívjam fel a figyelmüket a négy általános aspektusára ennek a projektnek, Gondolok itt ugye a hatályra, az ütemre, ütemezésre, a kockázatokra, illetve a költségekre, amelyek tényezőként összefüggenek. Ha gyorsabban akarunk haladni ütemezésben, ez több költséggel jár, és ezen a dián látható az is, hogy a, az egyes szervezetek között hogyan oszlik meg a felelősség különös tekintettel arra, hogy az ITER szervezet Kadarásban, a nemzetközi szervezet a hatáért felel, a dizájnért, tehát milyen módon kerül majd felállításra ez az ITER, és más feladatok is ide tartoznak. Ami a költségeket és a kockázatokat illeti, itt a Fusion for Energy megemlítendő Európa részéről és más szervezetek is, amelyek részes felei az ITER-nek. Gondolok itt elsősorban azokra a szervezetekre, amelyek az úgynevezett in-kind berendezéseket biztosítják, és a nemzetközi csapatnak fontos elemeit képzik nem hinném, hogy ezeket a számokat messziről valóban látnák. De a közleményben, a bizottsági közleményben, amelyet eljutott, eljutatott a parlamenthez össze, vagy harmonizálnak, azt mutatják, hogy milyen változások történtek közben a költségek tekintetében, és hogy kik között oszlanak meg, az in-kind hozzájárulások és európai képviselők részéről. Következő dián a költségek növekedésének okaira utalok. Talán ezáltal megérhez, megérthetik, hogy miért kell ellenőrizni a költségnövekedést. 2001-es design nem volt még teljes, és ezt el is ismerték, amikor elkészült a jelentés erről a tervezetről. Ez a 2001-es tervezet generikusnak nevezhető, hiszen uh, tulajdonképpen bármely más alternatív uh, telephelyjel kellett összevetni, és aztán karadásra e, esett a hangs, a választás, ugye figyelembe kellett venni, hogy mennyire veszélyes a terület, ki van -e téve például földrengéseknek. Tudtuk jól, hogy vannak kockázatok a rendszerben, és igyekeztünk természetesen ezeket a kockázatokat csökkenteni. Ez viszont növelte a költségeket is. A négyes indoklás. Azok az anyagok, amelyekből felépül ez a rendszer, gondolok itt a, a fémekre, sokkal drágábbak lettek, tehát az infláció hatását itt is figyelembe kellett vennünk. Ötös indok, mint ahogyan már említettem az előző pontok kapcsán, a tervezet nem volt lezárva, tehát folytatni kellett a tervezési munkát, és a, az egyfőre vetített munka nyilván pénzbe kerül. Hatos pont, nagyon sok szervezet, amely részese ennek a projektnek, új szervezet, főleg ezek az ITER vállalkozások Kádárásban, a Future in Energy Barcelonában és más szervezetek, Három évbe telett, amíg felálltak ezek a szervezetek. És természetesen a munkaerő, a személyzet összegyűjtése is időigényes volt, úgyhogy három-négy éves ütemezéssel dolgozunk már most, ami megint csak pénzbe került. Aztán a részes felek száma nőtt 2001-hez képest, és összetettebb interakciókra is sor került nyilván a megnövekedett számú részes fél között. A becslésekkel kapcsolatban, költségbecslésekkel kapcsolatban is van diám. Több alkalommal független testületek áttekintették ezeket a becsléseket. A látható szervezetek vonatkozásában. Azt is el kell mondanunk, hogy a költségek most már stabilizálódtak, a költség növekedéseket 2008 és 2009-re vetítve állapíthattuk meg. Azóta tulajdonképpen kisebb volumenű és nagyon specifikus okokra vetítve történtek növekedések. Jelenleg egy olyan fázisban talál, ta, találjuk magunkat, hogy már szerződéseket kötünk az iparral, és ezek összhangban is vannak a, a becslésekkel átlagosan. Vannak eltérések fölfelé és lefelé is, de mint ahogy mondtam, átlagban tartjuk magunkat a becslésekhez. A tervezés elhúzódása is a végéhez közelít, és ezáltal a kockázatok volumen is csökken. A megfelelő A közelítésekre vonatkozóan is vannak kalkulációk, az abnormális kockázatokat ki lehetett szűrni, és kicsi az esélye annak, hogy ilyen bekövetkezik, ezt viszont ki tudjuk kalkulálni. Végezetül pedig egy pár tevékenységről szeretnénk még beszámolni, amelyek részben már elkezdődtek, és amelyek megerősítésre kerültek, annak érdekében, hogy a becslések ne szaladjanak el. Ez az utolsó diám. Úgyhogy hogy mondjam a, el, hogy a, az ITER szervezetek és a helyi a, ügynökségek közötti felelősségmegosztás miatt szorosabb az együttműködés, annak érdekében, hogy ütemezés és hatály szempontjában ne legyen további eltérés. Nyilván költségtakarékosságra törekszünk a munkánk során, és amikor költségnövekedés előfordul, például amikor tendert írnak ki, eh, például egy, egy berendezés beszerzésére, és ez fel, felette van a, a kalkulációknak, akkor ezt elvetjük. Hármas pont. Ha úgy gondolják, akkor abba hagyom itt, és akkor rátérünk a kérdésekre. Mindenképpen meghagyjuk ezt az utolsó diát. Elnézést kérek, hogy félbeszakítottam, de a válaszok alkalmad adnak majd arra, hogy ezeket a pontokat is kifejtse. Köszönöm szépen. Meghallgattam mindent. Szeretnénk mindenkinek a távogatását élvezni, de hogyha ezt kívánjuk, akkor meg kell ehhez teremteni a megfelelő bizalmat is. Azt látjuk, hogy 2001-ben történt értékelés szakértők által, akik 2,6 milliárdot irányoztak elő, majd pedig 2009-ben 2,5-szer magasabb költségről tud beszámolni, tehát 30%-os növekedést könyveltek el, hát akkor persze lehet az inflációra hivatkozni, akadárási problémákra, és így tovább, építkezési nehézségekre, személyzeti költségekre, ezt mind-mind figyelembe vesszük, de ezek szerint akkor az elején abszolút módon alábecsültik a költségeket. Hát ez három milliárdos induló költségvetéssel számolt ez a terv, majd pedig 6-7 milliárdnál tartanak. Tehát ez az alulbecslés azt gondolom, hogy kézenfekvő. Most pedig eljön ide hozzánk, és azt mondja, hogy igen, hát valóban megnövekedtek a költségek. A másik dolog, amely sokkol engem, és ami miatt nincs nagy bizadalmam az projekt felé, azok a, a zajló költségek, a folyamatban lévő költségek. 5 milliárd euróról beszélünk, itt nem történt csökkenés, úgyhogy nem tudom, hogy a bizottság be tud-e számolni például a ezekről az összegekről, akár az abortizációval kapcsolatban, és azt fogja mondani majd pár év múlva, hogy igen, hát X összeggel magasabb volt a, a költség vonzata ennek a dolognak. Ha nem tesz így, akkor tulajdonképpen ez egyfajta fehér elefánt, amely bünteti a tagországokat, 2050-ben fog majd csak áramot szolgáltatni, addigra az emberiség rég kihalt. Köszönöm, Mészáros úr következik üdvözlöm, eh, tisztelettel üdvözlöm a vezérigazgató urat és az igazgató urat, és köszönöm a beszámolójukat. Szeretném azzal kezdeni, hogy egyáltalán nem osztom az előttem szóló kolléganőmnek a véleményét. Tisztelt képviselő, hölgyek, urak, eh, úgy gondolom, hogy kutatásról beszélünk, és a kutatásnak megvannak a bizonyos saját eh, feltételei és a saját mechanizmusa ha elgondolkodunk, hogy tíz évvel ezelőtt mennyi pénzt fordítottunk a keretprogramra, és mennyit fordítunk ma, akkor ebből is kiderül, hogy ezek a számok igenis reálisak. Tehát ilyen értelemben ezt nem vonom kétségbe. Szeretném azon egy kicsit szélesebb körül megtámogatni ezt a projektet. A mai egyre fokozódó energiaválság megakadályozásához szükségünk van véleményem szerint egy olyan stratégiára, amely képes biztosítani az Európai Unió számára a hosszú távú és a fenntartható energiaellátást. Ilyen megoldások egyike közé tartozik éppen az itt prezentált ITER projekt, amely egy fúziós reaktor megépítésével próbálja majd demonstrálni az atomenergia békés, biztonságos célú felhasználását. A magfúzió folyamata képes korlátlan lehetőséget nyújtó tiszta, biztonságos és széndiokszid kibocsátással nem járó energiatermelésre. Az USA, Dél-Korea, India, Japán, Kína és Oroszország mellett Európa képes globális szinten vezető szerepet betölteni, ezért az EU számára kiemelt jelentőséggel bír ez a projekt. Szeretném elmondani, hogy ez egy kisé politikai kérdés is, kérdés is, mert legjobb tudomásom szerint ez az egyetlen világon átívelő kutatási projekt, amit az Európai Unió koordinál. Ha elbizontalanodunk ebben a szerepben, rögtön a helyünkre áll valaki a partnerek közül. A költségvetés, mint tudjuk, jelentősen túllépte az eredeti becsléseket. Az nyilvánvaló, hogy további pénzforrásokra van szükségünk, de mérlegelnünk kell, hogy mely lehetőségek a számunkra a legészszerűbbek. Sem az Európai Beruházási Bank, sem pedig a költségvetés átcsoportosítása véleményem szerint nem tűnik jó megoldásnak, egyik sem kínál strukturális megoldást a problémára, Ráadásul az utóbbinál felmerülhet az Európai Unió 2020 stratégia kedvezőtlen befolyásolása is. Én azt a megoldást helyezném előtérbe, amely arra ösztönözni a tagországokat, hogy mintegy kiegészítő támogatásként finanszírozzák meg a projektet, mert a közös cél és a közös siker mindjárt érdeke. Az összes 27 tagországnak és Svájcnak közösen 1,4 milliárd euró kell, kellene hozzájárulni a projekthez, én amellett vagyok, hogy ezt vállaljuk fel. Végezetül Szeretném kihangsúlyozni, hogy az ITER projekt rendkívül pozitív hajtóerő az atomenergiával összefüggő kutatásban. Erről volt módon meggyőződni két héttel ezelőtt a Karlsruhei KIT intézet meglátogatásánál, az eredményeik nagyon ígéretesek, ezért is támogatnám a továbbiakban ezt a projektet. Egy kérdésem van az igazgató úrhoz, milyen az időbeosztás a jövőt illetőleg, és mennyi, mire számíthatunk az eredményekkel, illetve a részeredményekkel. Köszönöm szépen. Allora, del Köszönöm szépen, akkor most Turmes úr javaslatának eh, megfelelően eh, meghallgatjuk a válaszokat és egyébként arra kérném a tolmácsokat, hogy kis türelemmel viseltessenek irántunk. Azt hiszem, most még van időnk arra, hogy meghallgassuk a válaszokat, és utána még hallgassunk még egy kérdést. Köszönöm szépen. Egy előzetes megjegyzés a kérdés előtt. Meglepődve hallom, hogy a 2001-es év volt az, amikor eldöntetett egy fúziós tervezet jóváhagyása, és most hallom azt, hogy egy olyan tervezetet támogattunk, amely nem is volt teljes. Azt kell mondanom, hogy ez egy skandalum, ilyen bejelentést nem lehet tenni, akik a parlamentben az ITER támogatásával foglalkoztak, nem is értem, hogy hogy engedhették ezt mennyi felfutási időre van szüksége egy-egy ilyen projektnek, annak érdekében, hogy aztán a jövőre nézve komolyan vehető paraméterekkel szolgáljanak. Na, a kérdésem akkor. A tanács az utóbbi héten, ha jól emlékszem, miért nem tudott megállapodni egyfajta további finanszírozásban Szerettem volna azt is tudni, hogy milyen finanszírozási forgatókönyveket készített elő a bizottság, tehát milyen esetekre készített forgatókönyveket, megbeszélték-e például, hogy a lehetséges halasztásra van-e forgatókönyv, amennyiben ugye a tervezés nem zárul le, tárgyaltak-e arról, hogy egyfajta csökkentett kivitelezésre helyezkednek-e, hiszen lehet, hogy a nagy reaktor nem fog tudni működésbe állni, ugye ez vitatott volt, illetve tárgyaltak-e például arról is, hogy az egész projekt összességében feladásra kerül. Mert azért ilyen volumenű költség növekedéssel nagyon komolyan el kell gondolkodni azon, hogy ez így lesz. Tehát milyen forgatókönyvben gondolkodik a bizottság. Az is érdekelne ezen túlmenően, hogy lesz egy kiegészítő versenyügyi tanács, amely erről dönt, és amelyik nem, ha nem kerül ilyen felállításra, akkor az ITER tanács összességében elhalasztásra kerül, vagy akkor mik az elképzelések erre vonatkozóan a bizottságon belül? Sí. Piccola confusione perché... Köszönöm szépen. Kis zavart okozott, hogy remek úrnak adtam meg a szót. Elnézést kérek, az én hibám. Eh, Köszönöm szépen. Nem fogok megjegyzéseket tenni. Pusztán egy kérdésem volna, illetve szeretnék egy rövid eh, gondolatot kifejezni. Személyesen azt gondolom, hogy az ITER megéri a támogatást. Amikor az emberek először találták meg a tüzet, akkor féltek attól, hogy a tűz károkat okoz. Ennek a kockázata még mindig megvan, de a tűz óriási lépéssel vitte előbbre az emberiséget, és a magfúzió szintén vonzó módszer, és remélem, hogy ezt sikerül egy napon elérni. A költségek természetesen óriási mértékben megnövekedtek, nem csak Európai Uniós projektről van szó, a többi partnernél hogyan tükröződik ez a költségnövekedés, hiszen más partnerek is bevonottak ebbe a projektbe. Hogy néz ki ez a költségnövekedés a többi partnernél, illetve nekik milyen elképzeléseik vannak? Még két hozzászóló van hátra, Odi úr, ugye? És Turmész úr? ehm, eh, Brezina hm? e Odi. Diamo la... Brezina és Odi ura következnek, de először arra kérem a szakértőket, hogy röviden válaszoljanak a feltett kérdésekre. Arra kérem önöket, hogy igen röviden fogalmazzanak, röviden és világosan. Ki comincia? Prigo. Ki kezd? Tessék. Tessék, Briszkó úr. Tehát kérem, hogy röviden, de rendkívül pontosan, lényegre törően válaszoljanak. So perhaps I can, uh... Köszönöm szépen. Azzal, az azzal kapcsolatos kérdésre szeretnék válaszolni, hogy uh, hogyan alakult az épület együttes tervezése. 2001-ben nagyon jó ép, nagyon jó terveket kaptunk, és azzal, hogy nem volt teljes, azzal nem azt akarom mondani, hogy félkész volt, hanem az, hogy voltak némi hiányosságok először, azon a rendszerek, amelyekből ez, a, rend ez az épület elkészült, vagy ez a ez az épület elkészült, még nem voltak készek, illetve az interfész esetében sem volt meg az összes részletünk, ilyen szempontból nem volt teljes a terv. Egyébként, mint említettem, a épület terv, az épület együttes terve általánosságban készült, csak el, ezt kellett kés, később hozzáigazítani a helyszínhez. A 2001-es terv tehát jó volt, de bizonyos elemeit kockázatosnak ítéltük a működés szempontjából. Azóta ezeket a kérdéseket felülvizsgáltuk, és megszületett a döntés arról, hogy a tervet kiegészítjük, illetve megváltoztatjuk, tehát bizonyos elemeket kiveszünk, másokat pedig hozzáteszünk a tervhez. A tervet tehát javítottuk, de ennek költség vonatkozásai vannak. Erről más nem tudok most mondani. Yes, I can tackle the, the issues. Igen. Válaszolni tudok a kérdésekre. A szenárió a következő. A bizottság egészen egyértelmű a kommunikémen, önök ezt megkapták. Az építkezés végéig, illetve az operatív időszak végéig, a gépezett operatív időszakának végéig óvaint attól, hogy ne legyen újabb válság, hasonló az elmúlt évekhez, és 7,2 milliárd eurót hozott ki a legvalószínűbb költségfelmérés. A biztonsági alapra 2020-ig van eh, szükségünk minimum az építkezéshez, ami pedig a működtetést illeti, nem látjuk okát annak, ami miatt növelnünk kéne ezeket a költségeket. Nagyon sok új anyagra van szükség az építkezésnél, de nem látjuk annak okát, hogy miért kéne az operatív részt megemelni. Működtetni kell ezt a gépezetet, illetve a munkatársokat is alkalmazni kell. Készült egy értékelés, és abból indultunk ki, hogy ez is a szenárión belül kell, hogy megmaradjon. Hosszú távú kötelezettséget vállaltunk 2020-ig, és hogyha a tanács is kötelezettséget vállal, akkor a bizottság javaslatot fog készíteni a potenciális lehetőségekre ami a 2012 utáni időszakra vonatkozik 2013-tól, és itt egy világos különbség van a mi költségvetésünk, illetve a gépezet működtetésének költségei között. Mészáros kolléga felvetésére reagálva az időtervezés a következő, most az építkezés szakaszában vagyunk, elkezdtük ezt, megvannak az épületek, kiírtuk a pályázatokat, az épületekre a következő hónapokban indulnak a pályázatok, 12 kiírásra kerül sor, és 2015-ig történik az összeszerelés, a gépezet alkatrészének összeszerelése, az építkezés vége, az elnevezett első plazma 2019-re készül el és 2019 végén, 2020 elején a DT kerül kidolgozásra, és 2020-26-ig tart a következő időszak. Ezt látjuk egyenlőre. Köszönöm szépen, rövidek voltak a válaszok, és remélem a tolmácsok hülye paradnak hozzánk, különben angolul kell majd folytatni. Odi úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném azt elmondani, hogy sajnálatosnak tartom azt, hogy az Európai Parlament nem vett részt a folyamat összes elemében, hogy csak most hallottunk arról, hogy milyen nehézségek merültek fel ezzel kapcsolatban. Említette Kintana úr, hogy a tagállamok teljesek, eh, hogy a eh, tagállamok felelősek, szerintem nem ez a helyzet, hanem a bizottság a felelős. Még a múlt év során feltettünk egy kérdést, és erre most kapunk választ, hát ez egy ilyen komoly késlekedést. Megköszönöm eh, Brisco úr magyarázatait kérdésem, hogy miért nem kaptunk hamarabb választ költségvetési megszorítások jelenleg sokkal fontosabbak, mint az ipari vagy egyéb megfontolások. Sajnálatos tehát, hogy a dolgok így alakultak. Ezek alapján arra, arra a következtetésre juthatunk, hogy az Európai Unió nem képes megvalósítani a projektjét. Mi képviselők az euró válságának idején a tagállamokat támadtuk, őket voltuk felelősségre. De most nem ez a helyzet, most nem ők a felelősség, nem ők a felelősek. Azt hiszem a bizottságnak egy kicsit rendet kéne teremtenie. A anyagban egyetlen sor sem olvashatunk arról, hogy ez nem európai projekt, hanem globális, nemzetközi projekt. Finanszírozási nehézségek. Nem tudom, hogy a társainkat Meghívták-e tehát a projektben résztvevő egyéb partnereket meghívták? Bármilyen módon kiderül az az európaiak, vagy más szá- mások számára, hogy ez nem egy európai projekt? Remélem, hogy nem értik félre ezt a nemzetközi partnereink. Az Európai Unió egyedül menedzsel egy olyan projektet, amely nemzetközi projekt, tehát jó lenne, hogy ezt rendezetten tennénk. Úgy vélem, hogy parlamenti kezdeményezés indul majd ki ebből, és remélem, hogy ez a igen dicséretes projekt előbb-utóbb működőképes lesz 2050-ben. Egyébként a képviselő nő társaim még itt lesznek, hiszen ők tovább élnek. És ne felejtsük el azt, hogy, az, e- hogy a következő generációk számára dolgozunk. Most Türmes úr következik, aztán Brezina képviselő. Négy kérdésem van, amelyeket pontosan fogalmazok meg, és ugyanilyen pontos választ várok. Egy. Franciaország hozzájárulása mennyi, hiszen azt ígérte, hogy 20%-át fogja az építési költségeknek állni. Az építési költségek a 2010-es márciusi kalkulációknak megfelelnek, és ezt az összeget fogja 20%-ban átvállalni Franciaország. Kettő. Tagállamra vetítve tud-e adni nekünk felsorolást a költségek vonatkozásában, a felelősség vonatkozásában, mert Luxemburg, Belgium, Franciaország igazából nem tudja, a kalkulációk alapján, hogy a tagállamokra mekkora részesik költségekből három, a nemzetközi dimenzió. Az Obama kormányzat a 2011-es amerikai büdzsében 80 milliót irányzott elő. A saját kalkulációnkban nem látszik ez a háromszoros növekedés, a költség, költségek, költségigények vonatkozásában. Tehát a mostani hivatalos információ ahhoz képest, hogy az amerikaiak mit irányoztak elő, és mit kellene előirányozni a növekedett költségek miatt, ez nem, nincs köszönő viszonyban. Négy. Hogyan merészel ön 2020-ig bármiféle kötelezettséget vállalni az építkezési költségek vonatkozásokról, anélkül, hogy tulajdonképpen 2013-at követően a parlament semmiféle pénzügyi tervet nem rögzített még. Tehát ön tulajdonképpen több milliárd eurót az együttdöntési folyamatban jóvá hagyott, vagy jóvá hagyandó költségvetési terv terhére prognosztizál itt? Eh, já bych chtěl eh, podpořit. Köszönöm szépen a szót. Szeretném támogatni ezt a projektet. A magfúzióval kapcsolatosan vannak elvárásaink, vannak reményeink, ezeket tesztelni kell. És ez az egyik lehetséges alternatíva a jövőt tekintve. Szeretnék utalni arra, hogy a zöldek eh, támadják önt leginkább, mert ők természetesen veszélyének tekintik a magfúziós energiatermelést, hiszen ezzel aláásnák az ő egyik axiómájukat. Tehát nem csodálkozom a zöldek kérdéseit, olyan kérdéseket tesznek fel, amelyre ön nem tud most válaszolni, hiszen a projekt közepén tartanak, volumenét, megvalósítását, költségeit tekintve, ezért nem képes nagyon sok mindenről már most konkrét adatokkal szolgálni. Nekem is lenne azonban egy kérdésem. Az orosz-olasz projekttel közösen dolgoznak. Igniter lesz a neve ennek. Mi a véleménye arról a kilátásról, hogy lézer reakcióval eh, kerül sor a magfúzióra? Remek. Eh, Köszönöm szépen, most remek kolléga következik, aki korábban eh, nem tudta föltenni a kérdését, vagy nem megfelelő választ kapott, és előre is megköszönöm a tolmácsoknak, hogyha még egy kicsit türelmesek. Köszönöm szépen. Köszönöm az én kérdésem. Arra vonatkozott, hogy a megnövekedett költségekből mennyit vállalnak a további partnerek. A költség növekedés máshogy nézett ki, illetve a mi költségeink eh, mennyiben mások a partnerek költségeinél. a A tutti, sì, sì, sì. In inglese ormai parliamo solo. Sì, sì, va bene. Eh. I'll, I'll speak in English. Let me first address the international... Angolul fogok beszélni. Sokan megemlítették a finanszírozás kérdését. Az első dolog, amit egyértelműsíteni kell, az az, hogy a megállapodás, sajnos az elnök asszony mikrofonja is be van kapcsolva egyidejűleg a beszélővel, és ez megnehezíti a tolmácsolást mindenkinek számos komponenssel kell hozzájárulnia a projekthez, függetlenül attól, hogy mennyibe kerülnek a költségnövekedések, jelennek meg az európai fél számára, akkor ez nem a többiek problémája. Mindenkinek bizonyos komponenseket teljesítenie kell, amelyet 2001-ben felmértünk, ez egyenlő értéket, egyenlő költségeket jelent, egyenlő költségeket. Ez azt jelenti, hogy mi 44%-kal, és az összes többi partner 9%-kal járul hozzá. Az Európai Unió pedig több mint 45%-kal járul hozzá a költségekhez. Tehát ezeket a költségeket a folyamat elején felmértük, ezek a költségek minden egyes fél számára különböző mértékben növekedtek, de ez az adott felek problémája. Ez nagyon fontos. Ez pedig azt jelenti, hogyha Európában nekünk problémánk van, akkor ez a mi problémánk marad, és nem a többi partner problémája. Tehát a többiek a saját komponenseikkel kell, hogy megküzdjenek. Voltak olyan épületek, amelyek 550 millió euróba kerültek most, többszörös évek kerülnek, ennek többszörös évek kerülnek, 1,4 milliárdnál járunk, 1,3 milliárdnál, a szakértők ezt megállapították a tagországok képviseletében, és a többiek természetesen Európa számára megnövekedett költségekről való tárgyalásban nem akarnak bekapcsolódni. A többiek költségvetésében is vannak költségnövekedések, de az ő hozzájárulású szintjük nagyobb. A mi hozzájárulásunk az elején van. Tehát mi nem csak uh, hogy hozzájárulunk ehhez, hanem ez az első lépésekben valósul meg. Tehát az épületeket először kell megépíteni, és ezekért mi vagyunk felelősek. Tehát a nemzetközi partnerek mind meg kell, hogy küzdjenek a költségnövekedésekkel, de nem ugyanolyan mértékben, mint mi, hiszen nekünk először kell teljesítenünk. Az összes partner várja azt, hogy mi beleegyezzünk a kezdésbe, de ezt mi nem fogjuk megtenni addig, amíg nem kapjuk meg a megfelelő pénzügyi eszközöket, de ezt nem tudjuk támogatni, amíg nem kapjuk meg a pénzügyi támogatást mindehez. Turmes úr az USA hozzájárulással kapcsolatban tett egy megjegyzést, ha megengedi akkor a nemzetközi dimenzióról szeretnék beszélni, és utána kitérek a többi ügyre. Az USA hozzájárulása. Tehát ők 2,2 milliárd eurót, illetve dollárt, 2,2 milliárd dollárt irányoztak elő a költségvetésükben, Nekünk semmi közünk ezekhez a számokhoz, de ők ezt továbbították számunkra, hogy ennyire van szükségük a teljes építkezéshez, és ezeket a kontingenciákat kell használni. A csak elköszönnek a kedves hallgatóságtól elnézést. With all the international issues, well, Shanghai Expo, yes, there will be Monsieur D. There will be um, a display on ITER in Shanghai